Se prendiamo posto, cominciamo. Ha mindenki elfoglalja a helyét, akkor elkezdjük. Köszönöm. Allora, l'approvazione... Nos, jó reggelt kívánok mindenkinek! Először is hagyjuk jóvá a napirendet. 27-én, november 27-én, október 27-én mindenki megkapta a napirendet az elektronikus posta fiókjába. Mondom mindenkinek, hogy az interneten közvetlenül figyelemmel kísérhető a szakbizottságunk ülése, és az Olaf új igazgatójának a szavazásán kívül minden követhető. Ma reggel a legfontosabb napirendi pontokkal küzd, kezdünk, hiszen a számvevőszék elnöke ismerteti az Európai Számvevőszéknek a 2009. pénzügyi évre vonatkozó éves jelentését. Tehát itt van velünk Vitor Manuel da Silva Keldeira, a számvevőszék elnöke, akit nagy szeretettel köszöntök. Mielőtt még megadom neki a szót, természetesen Köszöntöm őt is, köszöntöm a szembevőszék további tagját, köszöntöm a biztost, a biztost, aki itt van velünk. A Költségvetés Ellenőrzési Bizottság életében pedig a legfontosabb pillanatok következnek. Itt áll előttünk a lehetőség, és az a nagy megtiszteltetés, hogy meghallgassuk az egyik eh, legfontosabb szervezetőjét, a számvevőszék elnökét, aki majd elmondja nekünk, hogy az Európai Unió hogyan használja fel az alapokat. Nem csak az intézmények hogyan használják fel a saját alapjaikat, hanem a tagállamok milyen munkát végeznek. Erről is hallani fogunk. Volt már arra lehetőségem, hogy figyelemmel olvassam a jelentést. Persze mindennek megvan a napfényes és az árnyékos oldala, de erről majd az elnök úr beszél. Technikai munkáról van szó, nagyon-nagyon szakmai ez a munka, és komoly a felelősségünk is, aztán pedig politikai szempontból értékeljük a költségvetés végrehajtását. Annak érdekében, hogy a jövőre tekintettel mindig egyre jobban és jobban javítsunk a helyzeten, és egyre javítsunk a közös, az Európai Unió alapjainak a felhasználásán, hogy ezeket átláthatóan és hatékonyan használják fel még sajnos nagyon sok szabálytalanságot lehet találni a költségvetés végrehajtásában, tehát a feladat az az, hogy ezeket a szabálytalanságokat kiküszöböljük, hála a szemvevőszék munkájának le tudjuk vonni a tanulságokat majd. Tehát még egyszer üdvözlöm Kaldeira Ulat, és át is adom neki a szót. Köszönöm, elnök úr! Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az Önök szakbizottságának ma bemutathatom az Európai Számőszők éves jelentését, az Unió éves végrehajtásáról, illetve az Európai Fejlesztési Alapokról szóló jelentésünket a 2009-es pénzügyi évre vonatkozóan. Eljött a komoly reformok ideje, erre most lehetőségünk adódik, hiszen a Lisszaboni szerződés 2009-ben ezt a folyamatot beindította. A pénzügyi rendelet átdolgozása, illetve tervezete a reform irányát alapvetően meghatározza, de a következő évben vonatkozóan és az elkövetkezendő évekre hossz, hosszú évekre meghatározza az unió pénzügyi gazdálkodásának a módját. Négy alapvető üzenetet vagy megállapítást szeretnék önnekkel megosztani ebből az éves jelentésből, és aztán áttérnék a következtetésekre, az ajánlásokra, amelyeket kiadott az Európai Számvevőszék, és amely releváns reformfolyamat szempontjából. A legfontosabb megállapítások kiterjednek a beszámolók megbízhatóságára, az tranzakciók eh, jogszerűségére és szabályszerűségére, az ez évi eredmények összehasonlítása a korábbi évekkel, illetve a több éves, eh, a hibák több éves kiigazítása. Ami a beszámolókat illeti, megállapítja az Európai Számvőszék, hogy az Európai Unió beszámolója valós képet ad eh, az unió pénzügyi helyzetéről, illetve eredményeiről és cashflow-járól. Ez már a harmadik év sorban, egymás után, hogy a számvevőszék megállapíthatta, hogy lényeges téves kimutatások mentes, a beszámoló is így megbízható. Azonban a lényeges téves kimutatások hiánya nem jelenti azt, hogy ne állna fenn a veszély annak, hogy a jövőben ilyesmit találjunk, éppen ezért van még bőven mód és lehetőség arra, hogy javítsunk a beszámolás módján, főként az Európai Bizottság főgazgatóságainál, főként ami az előfinanszírozást, az évvégi eh, befogyasztást, illetve a támogatási igényeket illeti. Ami a jogszerűséget és a szabályszerűséget illeti, a számbőszék megállapítja, hogy a bevételi oldal a lényegi eh, hibáktól mentes, akár csak az előző évben, illetve hogy a felügyelet és a kontrollrendszerek eh, eredményesek hatékonyak voltak. Akár csak a korábbi években a kötelezettségvállalások is mentesek voltak a lényeges hibáktól, és ugyanakkor második fontos üzenetem vagy megállapításom az, hogy a két terület kivételével a kifizetések a költségvetésen belül lényeges hibáktól nem mentesek. A két kivétel az igazgatási kiadások, illetve a gazdaság és pénzügyi ügyek ahol már évek óta ez a helyzet. Minden más szakpolitikai területen azt állapítja meg a számvőszék, hogy lényeges a hiba arány. A mezőgazdaság és természeti erőforrások területén ami a költségvetés közel felé teszi ki. A számvőszék eh, szerint a becsült hibarány 2 és 5 százalék között eh, van. Ez valamivel magasabb, mint az előző évben ugyanakkor. Ez az eredmény eh, megfelel annak a megállapításunknak, mi szerint csak részben eredményesek ezek a rendszerek. A hibák többsége a egységes támogatási rendszer, illetve az egységes terület alapú támogatási rendszeren belüli túligénylésből származik. Ezért azt javasoljuk, hogy az adatbázisokban található adatokat, adatokat kell javítani, ezzel csökkenthető a hibák veszélye kockázata, és természetesen így egyszerűbb lesz és pontosabb lesz a támogatások kiszámítása. A kohézió, ami a második legnagyobb szakpolitikai terület, a költségvetés majdnem egy harmadát tükrözve, az egyetlen olyan területe a költségvetésnek, ahol a becsült hibarány több, mint 5%. Ezen becsült hibák három negyede ahhoz kapcsolódik, hogy a nemzeti szervek nem megfelelően alkalmazzák a közbeszerzési szabályokat. A fennmaradó hibák pedig elsősorban a nem támogatható költségek visszatérítéséhez kapcsolódik, jelentős eset, az esetek jelentős számában a támogatottak ugyanis olyan költségekre nyújtanak be kérelmet, amelyek nem támogathatóak. A mi becsléseink szerint a tagállamok eh, ezeknek a hibáknak a harmadát legalább Eh, az ellenőrzések során fel kellett volna, hogy tárják, mielőtt eh, az Európai Bizottsághoz benyújtják az igazolásukat a kiadásokról. Éppen ezért úgy ítéljük, hogy a kohézió területén csak részben eredményes, illetve hatékony a rendszer. Négy ajánlást tennénk. Először is a nemzeti szerveket arra hívjuk fel, hogy szigorúan alkalmazzák a, tám- a támogatási kérelmek benyújtása előtt a kiigazítási mechanizmusokat. Másodszorban a nem támogatható költségek felderítése eh, Eh, érdekében eh, fontos, hogy nem szabad ezek helyett olyan új kiadásokat beiktatni, amelyek szintén nem szabályszerűek. Harmadsorban fontos, hogy a nemzeti igazgatási, eh, felügyeleti és kontrollrendszerek hatékonyan működjenek 2007-es 13-as mm, időszakban. Végül a közbeszerzési uniós szabályokat a tagállamoknak szigorúan kell alkalmazniuk. A kutatás, energia és közlekedés területén szintén lényeges a hibarány a kifizetések területén, és csak részben eredményesek a rendszerek, akár csak 2008-ban a becsült hiba arány véleményünk szerint 2 és 5 százalék között mozog. A ezen a szakterületen a hibák többsége a túligényelt személyzet, illetve közvetett költségekből származik a kutatási projekteken belül. A külső támogatás, fejlesztés és bővítés szakpolitika területén a tavalyihoz hasonló a helyzet lényeges hibarány a kifizetések terén, és csak részben eredményes kontrollrendszerekről számolhatunk be. A becsült hibarány továbbra is 2 és 5 százalék között mozog. Ezen hibák eh, nagy részt a kiadások támogathatóságához kapcsolódnak, bár jó néhány esetben a számvőszék megállapította, hogy a közbeszerzési szabályokat is megsértették eh, több ajánlást eh, is tettünk az egyes főigazgatóságoknak, akik ezzel a területtel foglalkoznak, akik a belső ellenőrzési rendszerükben kell, hogy a hibákat kiigazítsák. A külső támogatásokat a az Europe Aid az Európai Fejlesztési Alapokon keresztül is eh, biztosítja. Erről egy külön éves jelentést készítettünk 2009-re vonatkozóan. Eh, egy hitelesítő, azaz korlátozás eh, nélküli véleményt adunk ki a jogszerűségről és a szabásaikról, ugyanakkor az ellenőrzési rendszerek csak részben eredményesek. Ezt meg fontos megjegyezni. Végezetül az oktatás és állampolgárság költségvetési területén megállapítja a szemvevőszék, hogy az Európai Bizottság ellenőrzési rendszerei eh, lényeges eh, hibarányt eh, nem tettek fel és nem igazítottak ki a 2009-ben lezárt projektek területén, hogyha az ez évi eredményeket összevetjük a korábbi évekkel, akkor azt láthatjuk, hogy a legnagyobb változás a kohézió területén tapasztalható. Ezzel elérkeztem a számvőszék harmadik fontos megállapításához ebben az éves jelentésben. A kohéziós kiadások esetében jelentősen alacsonyabb volt a becsült hibarány, mint a korábbi években, és az költségvetés egészére vetítve következetesen csökken az elmúlt évek során a becsült hiba Ugyanakkor fontos körültekintőnek maradni, mielőtt veszemutató következtetéseket vonnánk le ebből, hiszen a kifizetések jelentősen változnak egyik évről a másikra, így 2009 is például jelentősen eltér 2008-tól. Ugyanakkor a becsült arány csökkenése a kohézió területén jelentős volt, és éppen ezért ez a csökkenés eh, nagyobb volt, mint a mezőgazdaság és természeti erőforrások terén tapasztalt növekedés. Ezért tehát az e-, egész költségvetésre vetítve a becsült hiba arány idén, illetve 2009-ben alacsonyabb volt, mint 2008-ban, ami megint csak folytatja a már tavaly is megemlített csökkenő tendenciát. Ugyanakkor nincsen garancia arra, hogy ez a tendenci- nincs garancia arra, hogy a tendencia így folytatódik, ahogy azt már említettem, csak ha részben eredményesek és hatékonyak a szakpolitikai területeken az ellenőrzési rendszerek, kivéve az igazgatási kiadások területét. Ugyanakkor fel kell ismernünk, hogy a végrehajtás és az ellenőrzés több éves eh, természete eh, is nagyon fontos befolyásoló tényező. A 2009-es eh, évben felderített hibákat majd a következő években fogják tudni kiigazítani. Éppen ezért alaposan áttanulmányoztuk az Európai Bizottságtól erre vonatkozóan kapott információnkat. Bár pozitív lépéseket tett az Európai Bizottság 2009-ben, próbálta javítani a beszámolóban a kiigazításokról szóló információt, ez nem teljesen megbízható információ, mint, mert, mint például a kohézió területén, vannak a tagállami rendszerekben olyan gyengeségek, amelyek miatt nem e, megbízható a beszámoló. Ugyanakkor ezen túlmutatóan a kigazítások e, többsége pénzügyi kiigazítás, amelyet az Európai e, Bizottság kérésére hajtottak végre a tagállamok a rendszer hibák vagy rendszergyengeségek miatt. Ez fontos, de ez nem javítja, vagy nem igazítja ki azokat a felderített hibákat, amelyekre a számvevőszék rámutatott, és amelyek szabályszerűtlenül kerültek kifizetésre a támogatottak számára. Azért a számvőszék azt javasolja a tagállamoknak, hogy a beszámoló rendszereiken javítsanak, és hogy az Európai Bizottság a pénzügyi beszámolókban az iránymutatások alapján minden releváns információt tegyen közzé, és a több éves kiigazítási mechanizmusok működésére vonatkozóan is tegye ezt meg. Ezzel eljutottunk az utolsó fontos megállapításunkhoz ez év jelentésünkben. Az Európai Bizottság javította az arra vonatkozó információt, hogy a szabálytalanul kifizetett összegek visszafizettetése és egyéb kiegzőtások hogyan történtek meg. Ugyanakkor ez az információ nem teljesen megbízható. Az Európai eh, Bizottság kiigazítása vonatkozó adatai nem lehet még érdemben összehasonlítani a szemvőszék becsült hiba arányával. Elnök úr, tisztelt képviselők! Jó néhány kezdeményezés van előttünk, amely fontos lehetőséget nyújt számunkra arra, hogy az Európai Unió pénzügyi gazdálkodását hosszú távon jelentősen javítsuk. Az Európai Bizottság már benyújtotta a pénzügyi rendelet eldolgozására vonatkozó javaslat tervezetét, és az uniós költségvetés felülvizsgálatának folyamatosan el, is elkezdődött. Egy több éves keret, egy új több éves eh, keret a saját források új rendszerre, illetve a legfontosabb kiadás, kiadási területekre vonatkozó jogszabályalkotási javaslatok és eh, programok 2011 eh, során benyújtásra kerülnek. A legfontosabb megállapításai az ezévi jelentésüknek megegyeznek azzal, Eh, amit az év elején mondtunk arról, hogy az Európai Unió pénzügyi gazdálkodásának milyen fontos veszélyekkel és kívásokkal kell szembenéznie. Amit akkor mondtunk, most is igaz. Először is a hiba arányok eh, magasak a költségvetés egyes területén, különös tekintettel kohézióra. Másodszorban a felderített, a számvőszék által felderített hibák Elsősorban a szabálytalan támogatási kérelmekből származik, és a közbeszerzési hibákból harmadsorban. Két módja van annak, hogy javítsunk ezen a helyzeten. A jobb gazdálkodási rendszerek, például a visszafizetett költségvetési, illetve a pénzügyi kiigazítási rendszerek javítása, illetve maguknak a szabályoknak az egyszerűsítése. Negyedsorban az Európai Számvevőszék visszatérő problémákra is rávilágít különleges jelentésében, amelyek, amely az egyes programokkal foglalkozik. Ezért azt javasoljuk, hogy olyan elveket alkalmazzanak, amelyek a felülvizsgálat során arra kérdeznek rá, hogy van-e valódi európai hozzáadott érték. Egyértelműek-e a célok, e, és reálisan megvalósítható-e a program? A lehető legegyszerűbb e, programot terveztünk-e, illetve egyértelmű-e, hogy ki miért felelős. Azaz biztosította az elszámoltathatóság. Röviden szólva, fontos hogy javítsunk a kiadások minőségén. Költséghatékony kontrollrendszerekre van szükség annak érdekében, hogy csökkentsük a hibák kockázatát, ezzel érhetjük el ezt a célunkat. A pénzügyi rendelet átdolgozása, amelyről a közelmúltban a parlamentnek elküldtük a saját véleményünket és álláspontunkat, olyan javaslatokat tartalmaz, amely lehetőséget ad az Európai Bizottság számára, hogy az átláthatóság és a pénzügyi gazdálkodás terén jelentős javulást érjen el. Az az ágazati jogszabályok egyszerűsítése egy fontos módja annak, hogy jelentős javulást érjünk el a teljesítmény tükrében. Pontosan az ágazati jogszabályokra vonatkozó javaslatok készítése során a legfontosabb a számőszék megállapításai, Azért, mert például a támogathatás, támogathatósági szabályok jelentősen befolyásolják a végrehajtását, az ellenőrzését ezeknek a programoknak. Elnök úr, tisztelt képviselők! Az európai adófizetők pénzének optimális elköltése az uniós költségvetésen keresztül jelentős felelősséget ró mindannyiunkra. Az Európai Bizottságra, hiszen ők nyújtják be a jogszabályalkotási javaslatokat, illetve ők hagyják végre a költségvetést, a tagállamokra is, hiszen a költségvetés 80%-át nap mint nap ők költik el a tanácsra, és természetesen önökre, a parlamentre is, mint jogszabályalkotókra, illetve a mentesítési eljárás során, és természetesen ránk a számvevőszékre is, mint az unió külső ellenőrére. A szék szeretne teljes mértékben részt venni abban a munkában, amelynek a célja, hogy az uniós források elköltése szabályszerűen és jól történjen. A mi véleményeink és jelentéseink segítségével remélhetőleg ez elérhető, és éppen ezért nagy megtiszteltetés számomra, hogy megosztottam önökkel a megállapításainkat a mai délelőttön. Köszönöm. Ringrazio molto il presidente Caldeira che in questo nagyon köszönöm Kaldeira elnök úrnak, aki most ezzel a bevezetővel megnyitja az Európai Parlamentben a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság munkáját. Mielőtt Csaci Markakis kollégának adnám át a szót, aki a felelős előadó, megadnám a szót szemet a biztosnak. Tessék parancsolni. Dear President Caldeira, Kedves Kadaira elnök úr, elnök úr, előadó úr, szakbizottsági tagok és szemvevőszéki tagok. A szemvevőszék jelentése és a bizottság válaszai abból a párbeszédből származnak, amelyet nagyon intenzíven mindannyian folytattunk egymással. Megköszönöm Kadeira elnök úrnak, a szemvevőszék dolgozóinak és kollégáknak ezt a kiváló együttműködést. Az éves jelentésben nagyon sok következtetés és ajánlás szerepel valamennyi Európai Uniós szakpolitikára vonatkozás, vonatkozóan. Nem csak a teljesítményre, a szakértők teljesítményére vonatkozik ez, hanem nagyon hasznos tanulságokat tudunk levonni belőle, és az Európai Bizottság ennek fényében fogja a politikákat a jövőre vonatkozóan megtervezni és a költségvetést felhasználni. Nagyon örülök annak, hogy az előrehaladás szerepel a jelentésben a költségvetés felhasználására vonatkozóan. Nagyon fontos üzenetek vannak ebben a jelentésben, természetesen kritika is megfogalmazódik, és én és az egész testület elkötelezett amellett, hogy az ajánlásokat, a szembevőszék ajánlásait kövessük. Hát válaszoljak a jelentésben szereplő főbb üzenetekre, amelyek fontosak a saját értékelésünkre nézve is a, köt, a pénzügyi gazdálkodás tekintetében. Először is most már harmadik éve mondhatjuk el azt, hogy pozitív a vélemény a pénzügyi gazdálkodásról átfogóan. Tehát valós képet tükröznek a kimutatások, ezt a számvevőszék jelentette ki. Az Európai Bizottság örülenek az eredménynek, hiszen ez tükrözi a számviteli reformok hatását, amelyeket mi vezetünk be. A 2009-es évre vonatkozóan sokkal több információ állt rendelkezésre a kiigazítási és visszatérítési eljárásokról, ahogy ezt önök kérték az Európai Bizottságtól a szemvevőszék ajánlásai alapján. A szemvevőszék felhívja a figyelmet bizonyos gyenge pontokra az előfinanszírozás terén, az adatminőség, a számlák minősége terén. Az Európai Bizottság a szembevőszék ezen véleménye alapján elkötelezett annak tekintetében, hogy javítsuk a mindennapi számviteli gyakorlatot, és ezekkel a hibákkal szembenézzünk. És ha már itt tartok, szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy melyek a 2009-es számlák kulcsfontosságú adatai. Költségvetési többlet 2,26 milliárd eurós többlettel kezdtünk, ez egy kicsit magasabb volt, mint a tavalyi év, ugyanis a költségvetéseket nem, a rendelkezésre a költségvetést nem használták fel minden területen, ez leginkább az Európai Szociális Alapra jellemző. Hogyha a mérlegre tekintünk, akkor láthatjuk, hogy a hitelek és követelések 7,2 milliárd euróval szerepelnek itt, a 2009-es kifizetett összegekre vonatkozik ez az adat. Az előfinanszírozási összegek emelkedtek 9,5 milliárd euróval. Mi ennek az oka? A strukturális alapok kifizetései emelkedtek 2007-től 2013-ig. A teljes előfinanszírozási összeg most 48,8 milliárd euró. A munkavállalói juttatások összege csökkent. Ennek részben az az oka, hogy a becsült fizetés emelkedés csökkent az idei, a 2009-es évben. A tranzakciók jogszerűsége és szabályszerűsége tekintetében örülök annak, hogy a szembevőszék is úgy gondolja, hogy 2009-ben folytatódott a pozitív tendencia, tehát csökken a hiba arány ahogy az elnök úr elmondta, a bevételek és a kifizetések a gazdasági és pénzügyi tevékenységek, igazgatási kiadások tekintetében jogszerűek és szabályszerűek minden lényegi szempontból. Pozitív tendencia figyelhető meg abban is, hogy csökken a hibaarány a kutatás, az energia és közlekedési politikák terén felhasznált költségvetés esetében a kétszázalékos hiba aránya. A 2000-os hibaránynál magasabb hibarányjal ö, szigorúan fogunk foglalkozni. Olyan eljárást vezettünk be, amely kizárja, hogy a, szabály, a szabályoknak nem megfelelő módon fel lehessen használni a kifizetéseket. Az Európai Bizottság múlt pénteken döntött, döntött úgy, hogy 507,5 millió eurót követel vissza, amelyet a tagállamok nem szabályszerűen költöttek el, nem szabályszerűen használtak fel. Ami pedig a többi szakpolitikát illeti, az Európai Bizottság megjegyzi, hogy például az oktatás, a kultúra területén a hiba arány szintén 2% között van és előrehaladást sikerült elérni a külső támogatás, a fejlesztés és a bővítés terén, ahol még mindig 2 5 között maradt a hiba arány. Most van az első év, hogy a szemvevőszék szerint a költségvetési tételek között 2 5 os a hiba arány, tehát ez átlagosan ö, igaz. Ez azt jelenti, hogy a kifizetések több mint 95 a mentes a hibáktól. Remélem, hogy egyetértenek velem abban, hogy ez az ítélet úgymond nagyon pozitív, és pozitív jele annak, hogy az általunk megtett erőfeszítéseknek kézzelfogható hatása van pozitív eredményeket annak köszönhetően tudtunk elérni, hogy csökkent a hiba arány méghozzá jelentésen a kohéziós politikák terén. Ez az előrehaladás tükrözi azt, hogy sokkal szigorúbb megközelítést alkalmazunk, vagy felfüggesztjük, vagy megszakítjuk azokat a kifizetéseket, ahol problémákra derül fény. nagyon szigorú értékelési rendszerünk van, amely nem teszi lehetővé a köztes kifizetések teljesítését, amíg a tagállami rendszereket az Európai Bizottság nem validálta. Mindezeket elmondva, attól függetlenül osztozom Kaldeira elnök úr aggájaiban, amikor ő arra figyelmeztet minket, hogy a kohéziós politikák terén csökkenteni kell a meglévő hiba arányt. A számvevőszék véleménye jelzi, hogy az új felügyelet és ellenőrző eljárások a 2007-2017-es pénzügyi időszakra hatékonyabbak a múltban alkalmazott rendszereknél, amelyekkel a hiba arány kockázatát kívántuk elérni, illetve a hiba arányt csökkenteni évről évre. A szembevőszék a, jelentésében hangsúlyozza, hogy mennyire fontos a megbízható adatok és információk beszerzése a kifizetésekről és a visszatérítésekről. A szembevőszék elismeri, hogy a minőség, az információk minősége kulcsfontosságú, és javult a számlákon szereplő információk minősége. nőtt azoknak az összegeknek, a visszatérített összegeknek az aránya olyan esetekben, ahol hibákra derült fény, és ez is annak a jele, hogy az Európai Bizottság mennyire elkötelezett a pénzügyi kiigazítások végrehajtása tekintetében. 2009-ben 3,3 milliárd euróról van szó. Egyetértek a számvevőszékkel abban, hogy a tagállami rendszereknek is megvannak a maguk gyengeségei, és így nehezebb a kiigazításokat végrehajtani, illetve a visszatérítéseket végrehajtani a kedvezményezettektől. A költséghatékony ellenőrző mechanizmusok nagyon fontosak, a jogosultsági szabályok egyszerűsítése szintén, hiszen a jogosultsági szabályok összetettsége is nehezíti a munkát, a szám, illetve az információk megbízhatósága is kulcsfontosságú itt, hiszen ezeket az információkat a tagállamok bocsátják a rendelkezésünkre a kiigazításokhoz és visszatérítésekhez. Természetesen mindez csak egy eleme a tagállami munkának és az EU költségvetés véglehajtásának. Az új kötelezettségek a, 300, a szerződés 317-es cikkében szerepelnek. Természetesen, amit eddig tettünk, az nem elegendő. Meggyőződésem az, hogy a pénzügyi szereplők sokkal inkább a kifizetés minőségére kell összpontosítsanak. Egy program teljesítését nem csak abban kell mérni, hogy betartották-e a szabályokat és jogszerűek voltak-e a kifizetések hanem az Európai Unió tevékenységének a hatására kell összpontosítani arra, hogy az állampolgárok és vállalkozások számára hozzáadott értéket teremtettünk-e. Tehát e, ebben a szellemben végeztük el a költségvetés felülvizsgálatát. Nem input-orientáltak voltunk, hanem hatásorientáltak, világos és mérhető célkitűzések, teljesítménymutatók felhasználásával dolgoztunk, hogy értékeljük a tevékenységünk valós hatását. Ennek a szakbizottságnak egyik tagja valamennyi tagja és a szembevőszék is együtt kell működjön velük annak érdekében, hogy a jövőben a gyengeségekkel szembe tudjuk nézni, és ezeket ki tudjuk küszöbölni. Ennek fényében hadd mutassam be önöknek a mentesítési napirendet, amelyet az Európai Bizottság 2014-ig kidolgozott. Ebben a stratégiában a kulcsfontosságú prioritások szerepelnek, annak érdekében, hogy pozitív DASZT, azaz pozitív megbízhatósági nyilatkozatot kapjunk. A 2009-es éves jelentés fényében megerősíthetem önöknek, hogy a napi rendünk továbbra is releváns, és ennek fényében fogjuk a jövőbeni lépéseinket megtenni. állásként hagyd mondjam el, hogy nagyon örülök annak, hogy a 2009-es évi jelentés szerint is eredményes a munkánk. A gondolkodási időszakunkhoz nagyon hasznos információk szerepelnek ebben a jelentésben, és ez fogja a jövőbeni munkánkat vezérelni. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a figyelmüket! Grazie, do la parola. Köszönöm szépen. Csacsi Márkákic úrnak adom meg a szót, aki az előadó. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm, biztos úr. Köszönöm szépen a nagyon is őszinte gondolatokat, és nagyon szépen köszönöm a szembevőszék elnökének a kiváló munkáját, kiválóan mutatta be a jelentést. Valóban elmondhatjuk, elnök úr, ő már szólt erről, pozitív trend vázolódik fel amikor is csökkennek a hiba százalékok, a hiba arányok. Üdvözöljük ezeket az erővezetésesemet a biztos úr. Azt folytatja, amit Simkallas úr annak idején a bizottság alelnököként bevezetett, és ez a trend pozitív, ezt el kell ismerni. Ami a korábbi évet illeti, ahhoz összehasonlítva nagyon sok pozitív fejlemény alakult ki a kohézió területén, hiszen a kohézió az egyik legnagyobb költségvetési tétel, ha úgy tetszik. Egy kicsit rosszabbodott a helyzet a mezőgazdaság területén. De nem szabad egyiket sem túlbecsülni. A kohézió témája visszavezethető egy nagyon is szerencsés incidensre. A kiválasztott országok szerencsésen voltak kiválasztva a nagy befizetők nem voltak itt, a kiválasztott országok pedig úgy tűnik többnyire kisebb tagállamok voltak, és nem a dél-kelet-európai országok közül választották ki őket. Nagyon pozitív tehát a fejlemény statisztikai szempontból. Osztom az elnök úr véleményét, a biztos úr is megerősítette az elnök úr megállapítását. Végülis igazából visszaüthet, úgymond ez a, az inga. Éppen ezért óva intenék attól, hogy a mezőgazdasági negatív trendet túlbecsüljük. Egy picit rosszabbodott a helyzet, sajnos oda vezetett, hogy a úgynevezett zöld területből a sárga övezetbe csúsztunk. Ezek a kis módosítások, azonban most hát folytatunk már erről tárgyalást, intenzívebb párbeszédre volna szükség a számbevőszék és a bizottság között. Egy ilyen párbeszéd segítségével, ha nem is teljesen ö, oldható fel ez a helyzet, de azért javítható, tehát kérem ne becsüljük túl ezt a területet, a rosszabotást. Meg kell állapítani azonban azt is, hogy alapvető problémák vannak továbbra is. Az együttműködés a tagállamok és a bizottság között 80%-át teszik ki a kiadásoknak, ez a shared management, a megosztott irányítás, nagyon sok problémát tartalmaz. És itt ennek változnia kell. Például annak, hogy a bizottság jó lenne, ha összedné magát azokon a területeken, ahol vannak hibaforrások. Szankciókat kellene bevezetnie, össze kellene szedni a bátorságát a bizottságnak. A múltban politikai úton, módon meggyőződött, meggyőzette magát a bizottság azáltal, hogy a hibás fejleményekkel kapcsolatban, ahol nem voltak korrekt projektek, mégis tovább finanszírozta a bizottság, miután meggyőzték őket erről. 2005 óta ö, már vannak szankciós eszközei bizottságnak, például az agrárterületen. Az agrár ágazatban a 17-es cikkelyel a 90-es rendeletből kifolyólag fel lehet függeszteni a kifizetést. Ha felismerhető hibák alakultak ki. És szeretnék hivatkozni a hosszú távú Görögország hosszú távú tagállamra. A bizottságban sokat beszéltünk Görögországról. Tíz éven keresztül kapott Görögország agrártámogatását, mert az Imbeko vagy Ajax rendszert nem vezette be Görögország. Ezek olyan dolgok, hölgyeim és uraim, amelyeket alapvetően meg kell beszélni. És az sem segít, hogyha pozitív a trend. Én azt kérdezem, hogy az adófizetőt, akit itt képviselünk, így módon miért vezetik meg? Ha világos, hogy egy tagország a szabályokat megsérti, egy példát említettek, vannak persze mások is, szabálysértő állam ellen szankciót kell bevezetni. Vannak ehhez jogi eszközök, akkor kérem alkalmazzuk is őket. Egy tagországot említettem, a jelentés, elnök úr, kódolt, nem lehet felismerni, hogy mely tagállamról van szó, kik a rosszak, ezek nem derülnek ki, de hölgyem és uraim, itt az asztalon láthatják ezt a kis éves elszámolás éves jelentést az Európai Unióról. Ez egy nagyon érdekes kis művecske, és ott a 111-es oldalon megtalálják a legnagyobb bűn elkövetőket, a legnagyobb bűnösöket. Egyszerűen azon lehet ezt tudni, arról lehet felismerni, hogy kiknek kellett a legtöbbet visszafizetniük. Ezek ugye a legbűnösebbek. A négy legrosszabb tagállam 2009-ben, ha úgy tetszik, a legbűnösebb tagállamok Spanyolország, Görögország, Olaszország és az Egyesült Királyság. Ez a négy legrosszabb tagállam, legrendetlenebb. A kódot nyelvezetet fel lehet oldani, hogyha ezt a kis könyvecskét segítségül hívjuk. Hölgyem és uraim, mi történik, ha valami rosszul sikerült, balul sült el? Nagyon érdekes, hogy a bizottság, mi hogyan kezeljük ezt a helyzetet. Megállapítottuk, hogy a hiba forrásokat a bizottság nem helyesen kezeli. Annak ellenére, hogy a hiba források évek óta ismertek. De ha hiba következik be, akkor van ugye az 50-50 szabály, tehát csak 50%-át fizeti vissza a vádlót, úgymond. A bizottságnál az adófizetőnél csak 10% érkezik be. 10%, nem 50%. A további 50%-ot a nemzeti költségvetésekből fizetik. Tehát az adófizető kétszer fizet. Egyszer azért, mert nem rendeltetésszerű kifizetések következnek be, illetve a pénzbírságot a tagállamok veszi át, nem pedig a kedvezményezett. Ez egy olyan állapot, hölgyeim és uraim, ami nem tartható, nem fogadható el. És éppen ezért csak azt lehet mondani, hogy az össz trend pozitív, de egyes eseteknél vannak azért szabálytalanságok, és ezeket fel kell deríteni, fel kell oldani. És ugye nem az a helyzet, hogy a hibák csak ott történnek, ahol a bizottság és a tagállam közösen igazgat, a shared management égisz alatt. Ez a régi játék, azt mondtunk, igen, hát a bizottság, csak ilyen átmenő poszt, a tagállamok a hibásak. A szerződés világosan kifejezi azt, hogy a bizottság felelős azért, hogy minden kifizetés szabályos legyen a tagállamok által megvalósított kifizetéseknél. Tehát sokkal rosszabbak azok a szabálytalanságok, ahol a bizottság maga fizet ki. Tehát amikor a bizottság az egyetlen, egyetlen kifizető. Egy példát említenék, amelyet a számvevőszék elnöke is említett, ez az oktatási képzési program például. Az oktatási programban 24%-a a szórópróbáknak, egy negyede a szórópróbáknak tele van hibával. Akkor azt kérdezem, hogy miért, működ, miért nem működik. Itt olyan forrásokra van szó, amelyeket közvetlenül fizet ki a bizottság osztályoknak, iskolai csereprogramok számára, a 13 szóra szórapróbából 6 hibás volt. Azért ez egy pár hiba. Az ember felteszi a kérdést, hogy miért ez a helyzet. Elnök úr, arra szeretnék eh, hivatkozni, hogy ebben az összefüggésben, hiszen csak most kaptuk meg a jelentést, Vasilió biztos asszonyt is hívjuk meg a meghallgatásaink egyikére. Vasilió asszony most illeték, és ezért a programért, a múltban persze nem volt felelős, de ha megengedik, szeretném, ha felvilágosítanának minket arról, hogy mi a helyzet a közvetlen kapcsolatoknál a polgárok és a bizottság között. Hasonló a helyzet a kutatás és innováció területén, ott is vannak olyan projektek, amelyek teli vannak hibával. Aztán a bizottság felelősségéről néhány szó. Említettem a szerződést, azt a kérdést teszem fel, hogy továbbra is miért van az, hogy a bizottság nem hajlandó a szintézises jelentést aláírni, ami a tevékenységekről szól. Ez az összegző jelentés. A főigazgatók írták csak alá ezt az összegző jelentést, ezt a szintézist, és szívesen folytatnék vitát arról, hogy az illetékes biztosok, akiket politikailag megválasztottunk, vegyék át kérem a felelősséget ezért. Beszélgethetünk arról, hogy egyedül kell -e a bizottság elnökének aláírni ezt a dokumentumot, vagy Semeta úr, mint illetékes biztos, a költségvetési ellenőrzését, a szabályszerűségét felelős biztos úr önnek kellene aláírni, de szerintem a politikai felelősségvállalás nagyon-nagyon fontos lenne. Ami persze a tagállamokhoz vezetett bennünket. Kettő kivételével az összes tagállam óckodik attól, hogy nemzeti menedzsment nyilatkozatot adjon le. A pénzügyminiszterek nem hajlandóak megerősíteni azt, hogy az általuk történt kivizetések az Európai Unió nevében helyesen történtek. Nem értem, hogy miért van ez így. Ha az embert megválasztják egy bizonyos időre, hát akkor képesnek kell lenni a felelősséget azért vállalni, amit egy demokráciában megtesz, és amit, amiről beszélünk. Kérem szépen a tagállamokat, a saját ellenőrzési rendszerékben nem bíznak, különben aláírnak, a bíznának benne, akkor javítsák ezt az ellenőrző felügyeleti rendszert. A bizottság segíthetne ebben a tagállamoknak, de a számvevőszék jelentésében ezt meg is jegyezte, látjuk az összefoglalóban is, hogy nagyon sokszor az ellenőrzési felügyeleti rendszerek hibásak, nem működnek, részlegesen működnek csak. Csak ez nem fogadható el. A pozitív ösztrend ellenére azt kell mondanunk, nem érthető meg, nem értjük, hogy miért működik ez így. Grasse asszonyok eh, hálával tartozunk, hiszen a legutóbbi Strasbourgi plenáris eh, héten egy ilyen felügyeleti rendszert megismerhetünk német részről, és ez nagyon sok eh, információval, nagyon öm, sokat mondó volt. azt asszony, még egyszer köszönöm önnek ezt a lehetőséget. Nagyon sokat tanultunk az ön példájából. Mit lehetne tenni? Hogy lehetne javítani a helyzeten? Ugye a szabályszerűség az egy téma. Örülök annak, hogy a számbevőszék egyre inkább a szabályosság, a szabályszerűség kérdése mellett foglalkozik a hatékonyság kérdésével is. Az a program, amelyet a bizottság végrehajt, hatékony vajon? és hatásos? Szolgálja a politikai célokat? Be kell erről számolnunk. Nekünk, képviselőknek és a bizottságnak, az adófizetőkkel szemben so tartozunk. És azt állapíthatjuk meg, hogy eddig nem volt lehetőség arra, hogy ellenőrizzük a hatékonyságot és a hatásos intézkedéseket. Ugye az úgynevezett evaluation reports, az értékelési jelentések, erre vonatkozó feladat szerepel az új szerződésben. A bizottságnak ilyen jelentéseket is kell majd készítenie. a biztos úr, szeretném önt ö, kérni arra, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, ez az értékelési jelentés lehetőséggel, hiszen az ö, minden főigazgató úrnak ö, van key performance fő teljesítmény, KPI, tehát van egy ilyen kulcsfontosságú teljesítmény mérő rendszer, minden programot így kell értékelni. Kérem, hogyha ehhez számokat is tessék már hozzátenni, hozzárendelni. A parlamentet arra kérem, hogy gondolkozzon el ezen, hogy minden programhoz nem lehetne ilyen ö, kulcs számokat rendelni, kulcs teljesítménymérő számokat rendelni. A politikai célokat meghatározzuk, ezeket szeretnénk elérni, és ez az értékelő jelentés, az összegző jelentés mellett a hatékonyságot szolgálná, a hatékonyság mérését. És ezzel utolsó konklúziómhoz érnék, még el kell beszélgetnünk arról, hogy megadjuk-e a mentesítést vagy sem, ez egy szokásos eljárás, túl korai még az idő most, erről még nem kell beszélni. Amiről azonban most kell beszélnünk, az a következő kérdés ami a költségvetési rendelet újrafogalmazását illeti, a tárgyalásokat vonatkozóan, hogy valóban kellett több pénz, kellett több költségvetés. A továbbra is az a helyzet, hogy 16. alkalommal, egymás után követően a számvevőszék jelentése azt mondja, hogy tele van a bizottsági számvétel és könyvelés hibákkal, akkor az a kérdés, ha 16-szor ezt állapítjuk meg, az a kérdés merül fel, hogy kapjon-e a bizottság több pénzt, ennyire rosszul kezeli. Miért nem tud a rendelkezésre álló pénze jobban bánni? Ha megnézzük a bűnelkövetőket, meglátjuk, hogy mekkorák a visszafizetett összegek. Ezek hatalmas összegek, amelyeket a rosszalkodóknak vissza kell fizetniük. Tehát elnök úr, Kádéra elnök úr, a 12-es oldalra szeretném a figyelmet felhívni. Itt van a legfontosabb mondat az egész jelentésből. A legfontosabb jelentés, hogy a szemvevőszék felmérése, értékelése szerint ez a költségvetési év lezárása tele van hibákkal, az ellenőrzési felügyeleti rendszerek csak részlegesen működnek, nem nagyon hatékonyak. Ez a központi mondat, erről kell vitáznunk. Ezzel a mondattal kell a bizottsággal és a tagállamokkal és a tárgyalásokat folytatni arról, hogy meg kellene emelnünk az összegeket. Szerintem miután 16 alkalommal ugyanez az ítélet született a bizottságról, szerintem nem kellene megemelnünk a költségvetést. Köszönöm szépen Kádére úr a politikai konklúziókat és négy gondolatot, négy kulcs fontosságú gondolatot fogalmazott meg. Nagyon szépen köszönöm önnek, pontosan erről van szó. Egy európai programnak van-e többletértéke, nem lehetne a felügyeleti rendszereket egyszerűsíteni, ezt a négy pontot említette, nagyon köszönöm önnek, hogy ezeket kiemelte, és előre örülök a gyümölcsöz együttműködésnek. Köszönöm. Köszönöm szépen, és kezdjük meg a vitát az európai parlamenti kollégákkal. Bácsis úr az első. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos, gerbiamas auditorumų Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, üdvözlöm a számvőszék elnökét is, és egyben köszönetet mondanék a számvőszéknek, amiért ilyen kiváló, átfogó jelentéssel leptek meg bennünket idén is. Fontos azt is megemlíteni, hogy 2008-hoz képest az előttünk fekvő jelentés az uniós források kiadási oldalán azt mutatja, hogy a hiba arány csökkent. Ugyanakkor aggaszt engem, amit a száműszék elnökétől hallottunk, mi szerint eh, megpróbáltak információt kapni a visszafizetetett összegekről, azonban a kapott információ megbízhatatlan. Egyetértek Hacimárkákis kollégával, aki előttem eh, szólt, és azt említette, hogy vannak bizonyos problémák, amelyeket évről évre tapasztalunk a különböző szabályok eh, miatt, amelyre egyébként maga a számvőszék is felhívta a figyelmet. Ezt hiszem, egy, ez egy olyan terület, amelyet tanulmányoznia kellene az Európai Bizottságnak. 2009 a 2009-es költségvetés e, tulajdonképpen még az előző parlament és az előző Európai Bizottsághoz tartozik, hiszen csak e, szeptemberben indult be igazán a munkabizottságnál még később, úgyhogy a, eh, nem teljesen az e, jelenlegi biztosok felelőssége. Ez a mezőgazdaság és a kohézió volt két kiemelt terület, jelentős ibaránya, gazdaság és pénzügyi területek, eh, pénzügyi ügyek területe is fontos, itt 700 millió euróról eh, van szó, ahol szintén viszonylag nagy hiba arányról eh, számolt be a számvőszék, főként a költségek támogathatósága, terén, a közbeszerzés terén, illetve a bizottsági szabályok megsértése terén. A bizottság és a e, parlament, illetve a szemvőszék e, is beszámolt a közbeszerzési szabályok megsértéséről. Lehet, hogy egyes tagállamokban a politikai szándék hiányzik ahhoz, hogy nagyobb szigorral alkalmazzák a közbeszerzési szabályokat. Felmerül bennem a kérdés, hogy az Európai Bizottság milyen képés, lépéseket kíván tenni annak érdekében, hogy a közbeszerzési szabályoknak érvényt szerezzen, hogy javítsa a kontrollrendszert, az ellenőrzést, főként az időközi kifizetések e, e, ellenőrzése területén, és általában a parlament, illetve a közvelemény mikor kap megbízható információt a visszafizetett összegekről. Köszönöm, Sondergaard kolléga. Øh, köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm szépen a számvevőszéknek ezt a nagyon érdekes jelentést. Persze az ember filozofálhat egy kicsit mindig, azzal kapcsolatban, hogy valami jó-e vagy rossz, hogy valami előrelépés vagy visszalépés-e. Az, ez persze két dologtól függ, a kiindulási ponttól és az elvárásoktól függ az értelmezés lehetősége. Mondhatjuk azt, hogyha az Európai Uniós elszámolásokról beszélünk, katasztrofális a helyzet Évek óta. Ez már elhangzott. Mi, mint az adófizetők képviselői, nekünk azt kell elvárnunk, hogy minden év előrelépést jelentsen minden évben, minden területen. És örömteli az, hogy néhány területen van előrelépés. Például a strukturális alapoknál, a kohéziós alapoknál. De elmondhatjuk azt is, hogy sajnálatos az, amikor visszaesés van néhány területen. Például a mezőgazdaságnál és a természeti erőforrásoknál. Ezek nem magas számok, de hát elvárható lenne, hogy legyenek előrelép, legyen előrelépés minden területen, csak pozitív fejlemények lennének elvárhatóak. Eddig valóban nagy problémákkal néztünk szembe, ami a kohéziós eszközöket illeti. Ott volna egy kérdésem. Lehet, hogy nem láttam még minden dokumentumot, de ha összehasonlítjuk a 2008-as éves jelentéssel a mostanit, ugye ott a számöveszik a következőt, mondta, angolul fogom folytatni, a számbevőszék azzal zárja gondolatait, hogy 11%-a a visszafizetett összegeknek nem szabad, nem szabad lett volna kifizetni. Ez idézet bezárva. De ez nem szerepel az idei jelentésben, ez a mondat. Biztos talán a háttéranyagokban szerepel. Miért nincs hasonló szám az idei jelentésben? Ami ezt a számot illeti, ami a hibákat illeti, a hiba fogalmát, ehhez is volna kérésem. Dánul a hiba az olyas valami, ami megbocsátható Például van egy következő szólásmondás, mindenki hibázhat, nem kell, hogy szándékos, tudatos legyen ez a ö, hiba. A szemvevőszék azt írja, hogy ez azt feltételezi, hogy az ember szándékosan használta fel szabálytalanul az EU forrásokat. Tehát itt a szándékosság fogalma szerepel. Ezt persze elfogadom, de a következő kérdés merül fel. Milyen gyakran van ilyen szándék, hogy az ember szándékosan követel hibát? Ha megnézzük a számvevőszék által felsorolt példákat, egy példa például a 9-es oldalon, legalábbis a Dán változatban, az agrár ágazatról és a természeti erőforrásokra van szó, a következőt állapítják meg. Minden alkalommal az terület alapú kifizetést hibásan számolják ki. Túl, ki, amikor túl kicsi a terület, a kifizetésekhez képest túl kicsi a terület, amelyet a kérelmező benyújtott. Tehát nincs összhang a terület és az igénye támogatás között. Terület nagyság és az támogatás között. Ez már csalásnak számít? Nos, egy további példa. A szembevőszék említi ezt a példát is. A kohéziós alapok kapcsán a Dán változat 12. oldalán szerepel egy példa, és ott a következő szerepel. Ez a vállalkozó olyan munkákat vált, vállalt fel, amelyek nem szerepeltek a szerződésben. Tehát a munkavállaló olyan tevékenységeket említ, amelyek nem szerepelnek az ezredben. Ez hiba ez, vagy csalás az a kérdés? Ak, ha hiba, akkor ez az ember talán nem tud olvasni, ez az elkövető. Hát sok minden nehéz és bonyolult az EU-ban, de hát, hogy milyen munkavállaló milyen kategóriával sorolandó, azért ez viszonylag egyszerűen érthető. Most ez, az a kérdésem, ez hiba vagy csalás? Minek minősül? Ezt azért említem, mert hogyha a számvevőszék jelentését elolvassuk, megállapíthatjuk azt, hogy úgy néz ki, mintha rendszeresen több helyen túl magas támogatásokat követeltek volna az agrárágazatban. De az a kérdés, hogyha voltak hibák, akkor a hiba mindig ott merült fel, ha valaki többet kért, mint ami járt volna neki. A Dán változat 23. oldalán az szerepel, hogy csak három esetben fordultak az Olafhoz. Olyan kérdésekkel, amelyek csalásnak minősülnek. Mert hát évente három csalás merült fel. Az itt említett példák az olyan példák, ahol a tagállamok rendszeresen félrevezető adatokat közöltek, vagy ahol a megbízott, a munkavállaló olyan dolgokat ad meg, amelyek nem is szerepelnek a támogatható tevékenységek között. Ez, ezek azok a példák, amelyekkel az, ezek, ezek azok az esetek, amelyekkel az Olafhoz fordultak? Második kérdés. Konkrét példákat említenek, a konkrét tagállamok nem kerültek megnevezésre. Nagyon szépen köszönöm a kiváló jelentést, és örülök a jó együttműködésnek. Köszönöm. Honorable Andreasen. Andreasen kolléga. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm a számbevőszéki jelentést. Kaldaira úr, ön azt mondja, hogy a kohéziós alapok területén tapasztalható javulás nagyobb, mint a mezőgazdasági területen tapasztalható javulás. Szerintem ez az ellenőrzési rendszerek nem javulása, hanem romlása. Szerintem a rendszerek itt nem működtek tökéletesen, most újra kell kezdenünk a nulláról. Mi az ön véleménye? Az Európai Unió költségvetésének a végrehajtása valóban pozitív tendenciákat mutat, ami a jogszerűséget és a szabályszerűséget illeti? Ön azt a helyzetet is említette, amelyben ugye most vagyunk, tehát a félidős felülvizsgálat zajlik, a több éves pénzügyi keretrendszer félidős felülvizsgálata, és a 2011-es költségvetésről is zajlanak a tárgyalások. Ezeket a tárgyalásokat a súlyos gazdasági válság idején folytatjuk. Valamennyi tagállam megtapasztalta ezt a válságot. Tehát a 2009-es költségvetés végrehajtásának az értékelése alapján ön támogatná a lelkismeretéből kiindulva támogatná a költségvetés növelését, hiszen ilyen kérdés fogalmazódik meg, egy 6%-os kérés, 6%-os növekményre vonatkozó kérésük fogalmazódik meg. Tehát ön támogatná ezt, vagy bármilyen növekedést? Ami a szabályok egyszerűsítését illeti, ön szerint az észszerű, hogy a három éves felülvizsgálat esetében az Európai Bizottság korlátozta ezt az Európai Külügyi Szolgálatokra. Tehát nem hajtotta végre a pénzügyi rendelet teljes felülvizsgálatát. Köszönöm. Éven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 so we don't have Romanian. Nincsen román tolmácsolás, úgyhogy holland, holland nyelvű tolmácsolás sincs, hát akkor legalább nem vagyok egyedül. Már is jobban érzem magam. It's, it's a good news that we... Jó hír, hogy nem vagyunk egyedül. Tehát akkor angolul folytatom, vagy legalábbis le kell fordítanom, amit románul magamnak feljegyeztem. Ezt le kell most fordítanom angolra. Nem értek egyet az előttem szóló kollégával, hogy a kifizetése 95%-a hibamentes. Ez az én hazámban nem így van. Mindannyian tudjuk, hogy mi a helyzet, legalábbis a saját hazánkban, ezt legalább világosan látjuk egyetértünk azzal, hogy valóban sok a hiba, tehát magas a hiba arány, ami az európai források felhasználását illeti. Előfordulhat, hogy a nemzeti hatóságok nem tesznek jelentést, nem érkezik el a hír a hibákról az európai szintre. Itt kommunikációs hiányosságokról van tehát szó. Az európai és a nemzeti szint közötti kommunikációs hiányosságokról. Nem vagyok abban biztos, hogy a nemzeti hatóságok, az egyes tagállami hatóságok legalábbis Romániában pontos jelentést tesznek azokról a hibákról, amelyekkel szembesülnek a nemzeti szinten. Ezért gondolom én azt, hogy ez a 95 százalék, ez egy nagyon optimista adat, de ez nem a reális helyzet. Én hazám adófizetőit képviselem, és ebben a minőségemben teszem fel a 50-50 százalékos -50 kérdést, tehát ami a büntetés, ami a szankciókat illeti. Én nem értek azzal egyet, hogy az adott tagállamnak vissza kelljen fizetni ezeket az összegeket, hiszen előfordul, hogy az érintett kedvezményezett az maga az állam, tehát a, a helyi önkormányzatok vagy a helyi intézmények. Tehát a kedvezményezett az állam, de mit jelent ez a visszafizetési kötelezettség? Az, hogy az adófizető kétszeresen fizeti meg az európai pénzösszegeket, amelyeket szabálytalanul használtak fel. Ezt szerettem volna mondani, és van még egy kérdésem mennyire megbízhatóak ezek a jelentések, amelyek a tagállami szintről érkeznek. És a szemvevőszék véleménye szerint mennyire tükrözik a tagállami felelősségvállalást ezek a jelentések. Köszönöm. Köszönöm, Olmeyer kolléga. Elnök úr, kedves kollégák, tiszta szívből köszönöm az Európai Számbevőszék jelentését, amely nagyon jó áttekintést biztosít, azonban természetesen torzításokra mutat rá, amelyeket kiemelt már Kacimákakis kolléga a kohézus alapnál olyan országokat figyeltek meg, akik alapvetően kevesebb hiba forrással rendelkeznek, tehát kevesebb hibát követnek el, mert potenciálisan kevés hibát tudnak elkövetni. Tehát, ahogy a kolléga említette, a kiválasztott országok talán nem voltak ilyen értelemben a legjobbak. A következő kérdést tenném fel, a következő konkrét kérdést tenném fel. Először is, ami ö, az előírások egyszerűsítését illeti. Nem vagyok olyan régóta parlamenti képviselő, de nem szeretem már hallani sem bírom ezt a kifejezést, hogy a kifizetési szabályok egyszerűsítése. Látok néhány kezdeményezést, de alapvetően nem változott, nem változik semmi. Ebben az összefüggésben a mezőgazdaság területén a következőre szeretném felhívni a figyelmet. Először is úgy gondolom, hogy az agrár ágazatban nagyon fontos, hogy vannak GPS programok, amelyek a támogatott területek nagyságát, minőségét felül tudják vizsgálni, tehát vagy a felügyeleti rendszerként. De olyan helyzetek alakulnak ki, amikor a, a földek reális felmérése nem négyzetméter hűen történik. Például előfordulhat, hogy négy négyzetméterrel több az terület egyik sarkában lévő területet, és szegény gazda nem is tudja, nem is gondol rá, mert a GPS rendszer nem mindig ugyanolyan pontossággal mér, mint a... Tehát a GPS rendszer nem ugyanúgy mér, mint a mérőeszköz, a, a kézi mérőeszköz. 250 euró, vagy 200 euró a maximálisan kivizethető összeg Eh, amit be kell fizetni, ez a maximális bírság, amit kirónak, hogyha túllépnek valamennyien, valamilyen mérési szám kapcsán. Nos, hát olyan kifizetések alakulnak ki, néha, hogy kérem szépen ezzel az átlag összeggel is valamit kezdjenek, mert az az igazság, hogy a GPS rendszerből adódó hiba források adottak, tehát valamilyen módon ö, eh, nagyobb eh, toleranciát kellene ö, mutatni a, ezben a, ezen a területen. Nagyon sok hiba alakul ki sok országban, itt a skandináv államokra gondolok, Ausztriára gondolok, Németországra gondolok, Pontosan a hibák a mérésből adódnak, a mérési nehézségekből, a GPS rendszerekből adódó hibákból. Ezeket a hibákat ki lehetnek kerülni, mert ezek nem komoly bűncselekmények, ahogy tetszik komoly bűncselekmény az számomra az, ha valaki pénzt akar kicsikarni szándékosan úgy, hogy például azon az adott területen nem is termel semmit, hanem egész más termel, nem azt, amit kell, nem tartja be a szabályokat. Tehát a szándékos hiba elkövetés ehhez, nem pedig a nem kompatibilis mérőrendszerekből adódó matematikai hibák, amelyek a GPS rendszerből adódnak. Azt hiszem, hogy a gazdákat mentesíteni kellene, ettől mert nagyon sok bosszúságot okoz ez. Tehát aztán a gazdának kell megfizetnie valamit, mert csak öt éve később vizsgálják felül ezt, tehát az, hogy egy gazda igazából a az önhibáján kívül elkövetett hibából adódóan a rendszer lassúsága miatt van, hogy öt éven keresztül kell várni arra, hogy pozitív döntés szülesek, addig kamatokat fizet és bírságot és mindenfélét. Nos, a következő dolog, ami zavar. Semeta úr egy másik összefüggésben beszélt a következő kérdésről. Engem az zavar, hogy nagyon eltérő módon, eltérő mércékkel mérjük az országokat. Ezt problémásnak tartom minél szigorúbb a saját ország szabályrendszer, annál szigorúbbak vagyunk vele. Nem az európai normákat ellenőrizzük, hanem azokat a kiegészítő normákat vizsgáljuk fel, amiket az országok maguk hoztak létre. Valóban olyan helyzetek alakulnak ki, ahol például a saját országomból tudnék példát említeni. Van egy német szakjog, amelyben törvényi előírások szerepelnek, amelyek kizárják a kulturális tájra vonatkozó szabályokat. A más Európai Uniós tagállamokban ezeket a szabályokat meg lehet alkalmazni. Ha előírnak szabályokat a gazdának, és ugyanaz a gazda ezeket a szabályokat ö, nem természetvédelmi szabályokra vonatkoztatja, akkor még le is vonnak tőle pénzt, mert nem természetvédelmi, hanem tájvédelmi, vagy kultúrtájvédelmi szabályhoz tartozik. A másik 20 országban meg van erre lehetőség. Ha úgy tetszik, jó lenne azért, ha a közös nevezőre emelnénk a szabályokat. És Ausztriában is van olyan eset, hogy ö, ha gazdáknak elérünk valamit, akkor európai normákat kellene figyelembe venni, nem az országok normáit. Aztán azt is szeretném elmondani, hogy több vizsgáló vagy felügyelő kiküldése. Olyan országba küldjünk több ellenőrt, ahol sok hibát követnek el. Ha Dániára gondolok, a mezőgazdaság területén kiváló számokat produkált, semmi értelme, hogy 0,5-ről 0,4%-ra csökken a hiba, hát ott nincs értelme az ellenőrök kiküldésének, több ellenőr kiküldésének, hogy a 30-25%-a csökkentjük a hibákat, az már valami. Nagyon fontos, a, ez de nem fogadható el az, hogy például Görögországban a GPS rendszer bevezetése 12 évbe telt. 12 évig nem tudták bevezetni. Más országokban, most én Dániát említeném, 0,5%-ról 0,49-re korrigálták a hiba százalékot, mert a GPS rendszerek ne, még profibb rendszer vezettek be. Nem azért, mert rosszat akarnék a, az említett országnak, mondjuk Görögországnak, hanem mindenütt joga van a polgárnak ahhoz, hogy ö, tudhassa azt, hogy valóban helyesen ö, költik el a pénzt. Nem a csalás kell finanszírozni, hanem az emberek jólétét. Az embereknek kellene ezzel jót tenni, az országnak is. Tehát nem arról van szó, hogy azoktól kell többet kicsikelni, akik már amúgy is sokat adnak, hanem az embereknek, az országoknak segítsünk már. Néhányan nagyon sok erőfeszítést tesznek ezen a területen. Aztán még egy utolsó pont. Nekem nagyon fontos lenne, hogyha a bizottság kiemelten kezelni az egységes végrehajtást. Az egységes végrehajtás azt jelenti, hogy az egyik tagállam sokat hagy végre, a másik kevesebb. Ez így nem jó, ez probléma. És van, aki 95%-os végrehajtási rátával rendelkezik, és tudja persze, hogy melyik országról van szó, akiknél ez alacsonyabb a végrehajtási ráta. Szerintem ez rossz, rossz megállapodás. Az elnök közbe vág, kevesebbet. Az ember, hát elnök úr, hát hadd mondja már a véleményemet. Hát hogyha szerintem az éves jelentésnél kéne elmondani a véleményemet. Az elnök többször megszakítja. Én nagyon örülnék, ha mindenkinek 30 perce lehetne a felszólalására, de ahogy elmondtam, hogy az elnök úrnak 11 óra után el kell mennie. Elnök úr, azért fél órája nem beszélek. Ritkán kérek szót, elnök úr. Ha kérek szót, akkor 10 percet. Kérek, hogy elmondjam a véleményemet mert ugye úgy vannak kialakítva az ülések, hogy ugyanakkor vannak a kontülések, mint a többiek. Elnök úr, nem engedem, hogy ön megszaki, fél, félreszakítson. A többiekre még kevesebb idő jut így. Ha még öt percen keresztül félbeszakít, akkor még tovább fogok beszélni. So, die gleichmäßige Implementierung az egységes, egyenlő végrehajtás az utolsó napi rendi pont volt. Nem kellett volna megszakítani, és úgyis már akkor be is fejeztem volna. Tehát az egységes végrehajtás nagyon fontos, és a bizottságnak ezt kiemelten kellene kezdeni. Köszönöm szépen az Európai Szembevőszéknél erőfeszítéseit, köszönöm, hogy egy kis fényt hozott az alagútunkba. Volevo Szeretem volna gyorsan tisztázni egy dolgot. Én senkit nem szeretek félbeszakítani, de minden jelenlévő kollégának szeretném garantálni a felszólalási lehetőséget. Sajnos 11 óra 15-kor el kell mennie a szembevőszék elnökének, és mindenkit nagyon érdekel ez a téma. Tehát szerintem fölösleges itt vitázni egymással, hát mindannyian tudnánk beszélni. Lesz, aki 25 percig beszél, lesz, akire már csak egy perc jut, teljesen mindegy. Ivanova kolléga következik. Köszönöm, elnök úr. Én rövid leszek, megígérem. Uh, román kollégámhoz fordulva um, elmondanám, hogy bolgár tolmácsolás sincs, úgyhogy nekem is angolul kell sajnos beszélnem. Nincsen egyedül. Először is köszönöm a számvőszéknek a munkáját. A legtöbb kollega már említette, de elmondom én is hogy mindig jó látni, hogy a problémás területeken javul a helyzet, például a kohézió területén a hibarány csökkenése, ugyanakkor nem tudjuk, hogy ez mennyire fenntartható, mennyire hosszú távú tendencia. Sok még a tenévaló a mezőgazdaság, kutatás, energia, közlekedés, külső támogatások, bővítés területén, illetve az ellenőrzési kontrollrendszerek, illetve a a kifizetések hatékonyságának javítása területén. Hogyan lehet hatékonyabbá tenni a rendszert? Ne, nem az a lényeg, hogy több legyen az ellenőrzésből, hanem a meglévő ellenőrzések hatékonyabbak legyenek, tehát így jobb minőségű legyen a kiadási oldal. Természetesen a parlamentben mindent megösszünk annak érdekében, hogy valóban előrelépést érjünk el, ahogy a Szondegárt kollega is említette, hogy jobb legyen jobban tudjuk ellenőrizni az adófizetők pénzének elköltését. Köszönöm. Köszönöm szépen, Fjellner kolléga. Thank you very much. I will... Köszönöm. Én is rövid leszek, és óvatosan próbálok fogalmazni, hiszen nem volt még időnk arra, hogy alaposan áttanulmányozzuk a ma reggel megjelent eh, jelentést, azért korai lenne bármit messze menő következtetéseket levonni ebből. Lehet, hogy van pozitív tendencia, de nekem is az az érzésem, hogy még messze nem tettünk még minden tőlünk telhetőt. Egyes területeken nyilvánvaló, hogy kihívásokkal kell szembenéznünk, ezeket majd a, alaposabban is találmányozom, például a mezőgazdaság terén. Úgy érzem, hogy bőven van még tennivalónk, vannak olyan problémák, amelyek mint hogyha egyre gyakoribbá válnának. Nem tudom, hogy ez véletlennek köszönhető, vagy lényeges változásnak tekinthető. Ugyanez igaz a halászatra, amikor a halászatról beszélünk, vagy olvasok a halászati részt, akkor az embernek megfájdul a feje, a statisztikai illúzió, vagy valódi fejfájásra okolt adó területhez. Ugyanez igaz azokra a területekre, ahol nagy jelentős a javulás, például a kohézió területén, ahol 11-ről 3%-ra csökkent a hibárány. Valamiért Nem örülünk mégsem, mert felmerül bennünk a gyanú, hogy ez esetleg ez a véletlennek köszönhető, vagy báb. vagy ez olyan, mint mondjuk egy, mintha egy EKG néznénk, ahol fölle-fölle ugrál a, a, a diagram, hát nem tudom, hogy mi lesz, majd meglátjuk. Jó volt Kacimárkákis kollégát hallgatni, ő a szankciókról beszélt, hat éve ülök ebben a házban, és az ember egy idő után belefárad, belefárad abba, hogy vannak akik újra meg újra semmivel veszik a szabályokat. Ugyanazok az országok jelennek meg általában a ugyanazok az elkövetők, ugyanazok az országok, ugyanazokat a hibákat követik el. Nem tudom, hogy a szankciókkal élünk-e, élünk-e megfelelően, és esetleg nem kellene erre koncentrálni ebben az évben, hiszen vannak szankciók, miért nem használjuk ezeket jobban? Nem akarom megelőlegezni azt a az érdekes vitát, amelyre Kacimárkakis kollega is felszólított, hogy hogyan tudjuk ezt összekapcsolni a költségvetéssel. Nem akarom elébe menni a dolgoknak, de számomra a jól működő kontroll, jól működő ellenőrzés e, az előirányzatokkal is kapcsolódik, hiszen hogyha nem használjuk meg például a szankciókat, a büntetéseket, akkor nehéz lesz azt mondanom, hogy jó, rendben, költsünk el még több pénzt. Szerintem ez roppant releváns eleme lesz a vitának. Remélem, hogy a mentesítés során ebben a szakbizottságban érdemben tudunk erről vitázni. De megint csak felmérül ennek azok a kérdések, hogy halászat, kohézió, mezőgazdaság területén vannak-e igazi problémák. Ezen eh, túlmenően a szankciókról is szeretnék érdemi vitát folytatni majd. Kolléga Geyer. Köszönöm, Geyer kolléga. Ja, liebe Kolleginnen Kollegen, Kedves kollégák, nem tudom mennyi németet viselnek még el a tisztelt hallgatók, de én is szeretnék röviden hozzászólni. Ami a kohézus alapokat illeti, nagyon szépen köszönöm Kádéra elnök úr, az éves jelentése nagyon fontos orientációs segítség a bizottságunk számára, és ez az éves jelentés is megfelel ennek az elvárásnak, teljes mértékben, különösen, kiemelten kiváló. Ha mm, a kohéziós politikát nézem meg, ezt a kohéziós politika páciens nagyon beteg volt, most viszonylag jól megy, jobban van, de még nem egészen egészséges, bármikor visszaeshet. A kohéziós alap nevű páciensnél különös körültekintésekkel eljárni, további feladatok vannak, a bizottságunk számára is több feladat várható ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy az egyszerűsítés, hogy a Holmeyer asszonynak elege van már ebből a szóból, azért elmondanám, foglalkozunk kell az egyszerűsítéssel. Amikor azt olvasom a az jelentésben, hogy a hibák kettő harmada azért alakul ki, mert a közbeszerzés nem tiszta. Nos, hát arra emlékeztetnék, amikor én a közférában dolgoztam, én egy két zöld irattartót kellett átnéznem, hogy egy közbeszerzésnél megfelelően járja kell. Hát most hát megértem, hogy van mit tenni az egyszerűsítés területén. Szerintem itt nagyon hasznos munka végezhető el, mert a hibák elkerülése, amelyekről itt beszélünk, és ami a beszélgetés célja is, szerintem nagyon pozitív hatással van a hiba százalék csökkentése. Tudjuk, hogy a, 8, a kifizetések 8%-át a tagállamok kezelik, tudjuk, hogy a hibák ott alakulnak ki a nemzetállami szinten. A vétávnál, amikor beszélgetünk a tagállamokkal, meg kell beszélni, hogyan lehetne csökkenteni a tagállami szintű pénzkezelésből adódó hibákat, de hibamentes tagállam nincs, a számvevőszék jelentésénél azt látom, hogy sikerül a visszafizettetetés a behajtás területén eredményeket értünk el, többnyire azt mondhatjuk, hogy a rendszerek nem annyira hatékonyak. Semet a biztos úr azt mondta, hogy a rendszerek működnek, az ellenőrzési felügyeletrendszerek működnek, validálta őket a bizottság. Az Európai Szembevőszék jelentéséből azonban nem ez derül ki. Németország állampolgáraként az tagállamom teljesítménye érdekelt nyilván, és azt látom, hogy a szúrópróbák, eh, ahol sikeresek voltak a szembevészéknél, az derült ki, hogy a Németország jellemzős rendszer a sárga sávba került, tehát mi nem vagyunk teljesen hatékonyak. Tehát van még házi feladatunk. Amikor a saját források eh, fejezetét nézzük, hát ott még szomorkásabb a tagállamok helyzete. Ugye az a helyzet, hogy megfelelő eszközöket kell behajtani annak érdekében, hogy az Európai Unió saját forrásait tudjuk növelni. Hát ez a rendszer is igencsak keservesen működik. A számvevőszék külön jelentéséről beszéltünk, és Stász úr kiváló ö, munkadokumentumot készített ehhez. Utolsó pont. Kedves kollégák, ami a költségvetés kibővítéséről ott kell vitázni, ahol erre szükség van. A velünk párhuzamosan ülésező Költségvetési Bizottságban. Persze nagy a kísértés, hogy erről most itt szóljunk, hiszen minden operatőr, minden újságíró érdeklődik ezen téma iránt, de mi a költségvetés ellenőrzést végezzük. Azt nézzük, hogy a politikai döntések révén kifizetett összegeket ott használjuk-e fel, ahol kell, olyan politikai hatással jártak-e, amit szeretünk volna elvárni, és azt mondani, hogy hát, vagy ha valaki egy kerékkel nem tud jól közlekedni, akkor nem biztos, hogy kettő kerékkel jobban tud. Tehát valóban jó lenne a költségvetés kibővítését öm, elodázni. Be lehetne, meg lehetne spórolni bizonyos összegeket a tagállamok közeműködésével. Ugye a tagállamok mind aláírták ám ezeket a szerződéseket, amelyek erre a kérésre vonatkoznak. Gerbrandi képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm Kádeira, Kádeira úrnak a 2009-es jelentést, éves jelentést. Gyorsan átlapoztam a jelentést, különösképpen az összefoglalókra figyeltem oda. Azt kell mondjam, hogy nehezebb ezt olvasni, mint a tavalyi jelentést. Még nem találtam benne a szabálytalanságok áttekintését. A tavalyi jelentésben könnyen lehetett ezt látni, hogy 11% volt ez az arány a kohéziós politikák terén. Most még nem tudta megtalálni ugyanezt a táblázatot ebben a jelentésben. Esetleg tudna nekünk segíteni. Azt is látom, hogy most sokkal inkább a rendszerekre figyelnek oda, mint tavaly, tehát az ellenőrzési rendszerekre, és nem pedig a munka végeredményére. Ettől függetlenül szerintem aggasztó, hogy szinte bármilyen területet veszek, nincs, azt látom, hogy nincs jó felügyelet és ellenőrzési rendszer. Ha megnézzük a szabálytalanságokat, hát akkor ha nincs megfelelően működő ellenőrzési felügyeleti rendszer, akkor nagyon nehéz lesz itt eh, helyes adatokkal előállni. Azt is hangsúlyozzák, hogy mennyire összetettek a szabályok. Tavaly szerintem sokkal jobban kiemelték ezt. Most dolgozunk az új költségvetési rendeleten. Fontos az, hogy az Európai Parlament és az Európai Bizottság is erre jobban odafigyeljen, hogy mennyire összetettek, bonyolultak a szabályok, ugyanis szerintem a szabálytalanságok nagy része amiatt fordul elő, mert nagyon összetettek, bonyolultak ezek a szabályok, és nem azért, mert az emberek megpróbálnak kiskapukat keresni. A mezőgazdasághoz van néhány kérdésem. Tavaly ugye itt megkaptuk a zöld lámpát, úgymond, most megint a sárga szín bukkant fel a véleményben. A tavalyi zöld az jó, de a Tavaly a fejlesztési részre nagyon negatív véleményt adtak, most nem tudom, hogy mi a véleményük. Most javult a helyzet, vagy ugyanolyan problémákkal nézzünk szembe, mint tavaly. Végül pedig a nemzeti számvevőszékekkel való együttműködésre kérdeznék rá. Hallottam, hogy egyes nemzeti számvevőszékek nem dolgoznak annyira nagyon-nagyon jól az európai számvevőszékkel. Talán erről szólhatna néhány szót. Köszönöm szépen. Köszönöm, Stice kolléga. Thank you, Chair. I will express my Köszönöm, elnök úr, én is kifejezem a szolidaritásomat Iván és Ivanova kollégákkal, mert nincsen holland tolmácsolás. Kadeira úr, köszönöm természetesen a kollégáinak is ezt a, az érdekes bevezetőt és a kiváló munkát. Köszönjük az éves jelentést. Nem volt természetesen sok időnk, hogy ezt alaposan átolvassuk, de amikor elolvastam, arra a következtetésre jutottam, hogy azért megfogalmazódik itt egy fő üzenet, és ez az üzenet mindig ugyanaz évről évre. Megint azt olvashatjuk, két fontos tényt olvashatunk. A 11 és 12. oldalakon található ez az üzenet. Az első tehát, hogy a kifizetések a 2009-es elszámolás alapján a mezőgazdaság, a természeti erőforrások, kohézió, kutatás, energia, közlekedés, külső támogatások, fejlesztés, bővítés, oktatás és állampolgárság terén sajnos lényeges hibákat tartalmaznak. A másik tény, amit megfogalmaznak a jelentésben, az az, hogy a felügyelet és ellenőrző rendszerek csak részlegesen működnek hatékonyan, tehát csak részlegesen tudják megelőzni vagy elkerülni a túl igényléseket, illetve a szabálytalan kifizetéseket. És szerintem ez pontosan a szemvevőszék üzenete. Persze elmondják azt is, hogy rendben van, idén a mezőgazdaságban tapasztaltunk némi előrehaladást, vagyis hát kevesebb előrehaladást tapasztaltunk, tehát tulajdonképpen visszaesésről van szó, és ez rossz hír. A kohéziós politikák kapcsán elmondták, hogy itt javulás tapasztalható, tehát ez jobb, mint tavaly. De talán ennél is fontosabb lenne, hogy azt lássuk, hogy a fő üzenet az mindig ugyanaz a fő üzenet az mindig az, hogy itt alapvető probléma van, ugye, Kaldaira úr? Az az alapvető probléma, hogy a tagállamok nem végzik el a kötelességüket. És az Európai Bizottság pedig hagyja, hogy megússzák a felelősségre vonást. A nemzeti hatóságoknak hatékony ellenőrzési és irányítási rendszereket kellene felállítaniuk, és ez mindez az Európai Bizottság felügyeletével kellene, hogy történjen. Mondok egy példát. Mondjuk a 4-es bekezdés 35-ös pontját elolvasom. Ez nagyon jól mutatja a 435-ös azt, hogy a hibák legalább 30%-át meg lehetett és meg kellett volna előzni a tagállamoknak, mielőtt a kiadásokat hitelesítették és továbbították az Európai Bizottság felé. Hát kedves kollégák, ez botrányos. Ezt el kell ismernünk. Vajon mennyi idei, időbe fog telni, hogy lépünk az Európai Unió hitelességét, hírnevét ássák alá a tagállamok. Mennyi ideig fogjuk ezt elfogadni, mennyi ideig fogjuk majd megadni a mentesítést az Európai Bizottságnak, miközben a számvevőszék évről évre azt mondja, hogy nincsenek meg ennek a mentesítésnek az alapfeltételei. Ez a fő probléma. Nem vízből ülünk itt, nem vízből dolgozunk ezen a témán évről évre, miközben a nemzeti hatóságok el kellene, hogy készítsék a nemzeti irányítási nyilatkozataikat, és ezt nem teszik meg. És Szemeta úr, én most önhöz szólok közvetlenül, két megjegyzésem is lenne. Az az igazság, hogy csalódtam egy picit önben. Most próbáljuk a pénzügyi rendeletet átalakítani, ezen dolgozunk, és ön is szólt a nemzeti irányítási nyilatkozatokról, de nem végezte el azt a munkát, amit mi kértünk. Mi olyan nyilatkozatot kértünk, amelyet a politikai szint felelősei írnak alá, nem az egyes tagállamok bürokratái, hanem a miniszterek, politikusok. A probléma az az, hogy a tagállamok nem végzik el a házi feladatukat. Ha pénzügyminiszterek lennének felelősek, ha neki kellene aláírni ezeket a nyilatkozatokat, akkor talán nem mondanák azt annyira könnyedén, hogy ó, minden rendben van az én hazámban. Tehát még egyszer kérjük az ön segítségét, legyenek meg ezek a nemzeti irányítási nyilatkozatok, és ezeket a felelős miniszterek, a pénzügyminiszterek írják alá. Végül pedig az utolsó dolog, amire vissza szeretnék térni, elnök úr, ez pedig a tavalyi mentesítési határozat, az előadó szerintem ugyanezt fogja majd elmondani, meg fogjuk nézni, hogy milyen ígéretek születtek tavaly, és melyeket teljesítettek, és melyeket nem. De mivel szemet a biztos úr itt van, hadd tegyek fel neki egy közvetlen kérdést. A 47-es bekezdésben, tehát a tavalyi mentesítési jelentésünk 47-es bekezdésében említettünk egy levelet. Ezt a levelet a holland és a svéd kormány írta, és az Európai Bizottságtól iránymutatást kértek benne. Arra kértek iránymutatást, hogy melyek legyenek a kulcsfontosságú tényezők az ilyen nemzeti irányítási nyilatkozatokban. Az a kérdésem tehát önhöz, szemet a biztos úr, hogy az Európai Bizottság elkészítette ezt az iránymutatást, továbbította ezt ennek az említett két tagállamnak? Ha pedig nem, akkor miért nem? Köszönöm szépen. Köszönöm, Gressle asszony. Köszönöm. Először is hagyd mondjak köszönetet a szemvőszék elnökének és hagyd mondjam el, hogy jóval kevesebb információt tartalmaz ez a jelentés, mint a múltban. Például a korábban a struktúrás alapokra vonatkozó hiba, arára, hiba a arányokat is e, megtaláljuk. Most csak azt, hogy több mint 5% a hiba arány. Ez mit jelent? 5,1% vagy 15%? Jó lenne, hogyha többet tudnánk meg, mert azt láthatjuk, hogy a, a lábjegyzetekben, vagy a korábbi években milyen volt a hiba arány. Ugyanez igaz a többi alapra 3 és 5 százalék között, 5 százalék fölött, tehát csak sávokat adnak meg, jelentős információ hiányzik, amit visszatartanak tőlünk. Elnök úr, szeretném, hogyha ez az információ napvilágot látna. Következő megjegyzésem. Beszélt arról, hogy e, mi újság a kifizetetlen előirányzatokkal, az úgynevezett RAL-okkal a struktúrás alapokban. Itt 177 milliárdról beszélünk az egész költségvetésre vonatkozóan, de jó lenne ezt az adatot látni a struktúrális alapokra vonatkozóan is, hogy lássuk, hogy hogy alakulnak a kifizetések, hogy alakul a végrehajtás. Ez két hiányossága a jelentésnek. Múlt héten Luxemburgban beszéltünk arról, hogy tagállamra vetítve a hiba arány milyen hasznos lenne, hogyha ezt adatként megkaphatnánk. Biztos vagyok benne, hogy önök rendelkeznek ilyen információval, jó lenne, hogyha mi is megkapnánk ezt, ez hasznos lenne. Kedves kollégák, nem szeretnék 25 különböző dokumentumon átrágni magam ahhoz, hogy elvégezem a munkámat. Ja. Renaus kolléga. Alles wiederholen, was meine... Köszönöm. Nem fogom megismételni azt, amit már az előttem szólók elmondottak. Ennek a többségével egyetértek. Van azonban egy dolog, amit mindenképpen kiragadnék jelentés kimondja, hogy a e, minták, a véletlen mintavételből e, kimutatható, hogy a bizottsági alkalmazottak e, jelentős százaléka, 40 százaléka, ha jól emlékszem, a családi támogatásokat kétszer is illetve jogtalanul igénylik. Ez kinek a eh, hibája a bizottságnál valamilyen hiba, vagy esetleg valaki az alkalmazottaké? Jó lenne tudni ezt pontosabban, hiszen rengeteg pénzről beszélünk. Lássuk most a büntetéseket, a szankciókat, az érintett uniós hivatalunkoktól ezeket a pénzeket visszaszedik? En hurtig kommentar. az a kolléga. Jeg synes, det er rigtig glædeligt at se, øh, og vi skal... Köszönöm. Először egy megjegyzés, és utána pedig egy kérdést. Nos, ami a közigaz, vagy az igazgatási, adminisztrációs díjakat illeti. Ott nem voltak hibák ezeknek a kiadásoknál. És a számvevőszék azt mondja, hogy valóban hatékonyak, hatásosak az ellenőrzési rendszerek, hiszen gyakran bírálat céltáblája az adminisztráció. Nos, a kérdésem, ahogy a többiek is szívesen kérdeznék a kohéziós alapokról. Szerintem jó lenne, ha egy kicsit precízebben válaszolna a számvevőszék. Mert egyrésztről azt látjuk, hogy valóban kevesebb hiba volt a kohéziós alapoknál, ez felismerhető, ugyanakkor úgy gondolom, hogy fontos az, hogy kicsit óvatosak legyünk, hiszen ez változhat. Mások is mondták már, hogy ellenkezőre is fordulhat ez a trend. Az lehet, hogy csak véletlen, hogy, vagy csak véletlen, hogy visszaesett a hibák száma a kohéziós alap esetében, vagy valóban az a helyzet, hogy a tagállamok javultak volna, vagy pedig új projektek, új régiók kerültek gorcső alá. Jó lenne tudni, hogy minek köszönhető ez a pozitív eredmény. Egy kicsit uh, tisztázni kellene, köszönöm. Manda, <clears throat> rápida. Köszönöm. Nekem is van egy gyors kérdésem. Egy Kaldeira úrhoz, egy pedig a bizottság képviselőjéhez. Már több alkalommal láttuk azt, hogy a szabályosságra vonatkozóan, ugye amire Csasi Márkakic kolléga is emlékezett, bizonyos országok mindig a sor végén kullognak, úgymond. Említette Spanyolországot, az Egyesült Királyságot, Görögországot, Olaszországot, és így tovább. Az ellenőrzéssel kapcsolatban ugyanúgy ellenőrzik valamennyi tagállamot, és mi a függetlenségi szint, tehát ugyanolyan független auditor ellenőrzi ezeket a tagállamokat. Tehát nagyon fontos, hogy függetlenek legyenek az ellenőrző testületek azoktól, akiket ellenőriznek. Ami pedig szemet a biztos urat illeti, azt hiszem, hogy eljött itt most az a pillanat, szájsz kolléga is emlékeztetett erre, hogy intézményi és politikai kezdeményezések szülessenek olyan tagállamokkal szemben, amelyek már sok-sok éve eh, rengeteg szabálytalanságot eh, jelentenek eh, vissza, és gondolok én itt a közbeszerzési eljárásokra, ezekre már többen utaltak, mindenki tudja, hogy a közbeszerzések esetén gyakran a korrupció és a csalás is felmerül, és ezek nagyon súlyos dolgok. Konkrét választ szeretnénk, nem pedig általános választ, tehát kérdezem a biztos úrtól, hogy mit terveznek, milyen lépéseket terveznek a tagállamokkal szemben. Most pedig tehát visszaadom a szót Káldeir elnök úrnak, ő fogja az összefoglalóját, majd el, um, megtenni, de előtte még szemet a biztos úrnak adok szót, hogy reagálhasson a kérdésekre. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Először is hadd hangsúlyozzam, hogy a mentesítési eljárás még csak most kezdődött, és többször is majd eh, meghallgathatják itt kollégáimat az egyes konkrét szakpolitikák területén, és ők a részletesebb kérdésekre választ tudnak majd adni. Tehát a felelős biztosok a saját területükön részletesebb információkkal szolgálnak majd. Én most röviden megpróbálok reagálni a fő felvetésekre, amelyeket a vita során hallottam. Először is az előadó által felvetett kérdésekre reagálnék. A szankciók, a bírságok, ról azt mondanám, hogy igen, az Európai Bizottság egyre inkább, egyre szigorúbban alkalmazza ezeket a büntetéseket, és ezt láthatja ön is, hogyha megnézi a visszatérített összegeket, illetve a kiigazításokat. Tehát csak erre az évre vonatkozó adatokat mondok, és csak a szociális alapokat. 11 döntés született a felfüggesztésről, vagy pedig a kifizetések megszüntetéséről. Természetesen nagyon óvatosan kell eljárni a kifizetések felfüggesztése vagy megszakítása terén, mert ennek az ennek van egy másik oldala is, a végrehajtás, a programok végrehajtása. Ez sokkal rosszabb lesz természetesen, ha felfüggesztjük vagy megszakítjuk a finanszírozást. A büntetések rendszerét sokkal szigorúbban próbáljuk alkalmazni, és az információk minőségére figyelünk oda, tehát a tagállamok által szolgáltatott információk minőségére figyelünk oda, erre nagyon, ezt nagyon helyesen a szembevőszék is kiemelte. A 2007 től 13-ig terjedő időszakban egy új elektronikus rendszert vezettünk be a visszatérítésekre vonatkozóan, tehát ezeket elektronikusan kellett bejelenteni, és az a véleményünk, hogy ennek az új rendszernek köszönhetően ebben a programozási időszakban a rendelkezésünkre álló információk jobb minőségűek lesznek, mint az előző programozási időszakban. Aztán ugye az 50-50%-os szabályt is említette, ezt csak pontosítani szeretném egy picit. A szabályt csak akkor alkalmazzuk, tehát ezt büntetésként alkalmazzuk akkor, hogyha az adott tagállam a visszatérítést saját maga nem végzi el. De ez nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem kell visszatéríteni az adott összeget. Tehát azt kérjük, hogy fizessenek be 50%-ot, de ettől függetlenül a teljes összeg behajtás és visszatérítés az adott tagállamnak a kötelezettsége. Egy picit egyfajta fegyelmezésről van itt szó, azt mondanám. És nem arról, hogy az adófizetők pénzét költjük. És még valamit tisztáznék Említettük itt azt, hogy az oktatásban 24%-ról van szó, Pazsitősz úr elmondta, hogy 60% a gazdaság és finanszírozás terén ezek a hiba gyakoriság, ez a hiba, ezek az adatok a hiba gyakoriságot, de nem a hiba sűrűségét mutatják. Oktatás és állampolgárság, itt a hiba arány az 2 és 5 százalék között található, ahogy ezt a számövőszéki jelentés is megfogalmazta. Tehát azért van itt egy kis különbség a kettő között. Lássuk a hatékonyságot, tehát a költségvetés végrehajtásának a hatékonyságát, illetve az értékelések hatékonyságát, ön ezt említette a megjegyzéseiben. Igen, én is várom ezeket a jelentéseket, és nagyon fontos, hogy ezeket a kulcsfontosságú mutatókat használjuk, és ezek alapján mérjük fel, hogy mely programok voltak eredményesek, ha látták a költségvetési felülvizsgálatban, nagyon komoly figyelmet fordítunk a KTM-ekre. Ezt persze majd a programok meghatározásánál is még egyszer el kell végeznünk, tehát az új programozási időszakra. És én meg fogom tenni a tőlem telhető legjobbat, hogy ez valóban meg is történjen, tehát a következő programozási időszakban a programok, illetve az egyes szakterületekkel kapcsolatban. Ami az egyszerűsítést illeti. Ez egy olyan téma, amelyet már sokan sokszor felvetettek, és csak annyit szeretem volna elmondani, hogy hamarosan egy közleményt fogunk kiadni, decemberben az egyszerűsítésről szóló közleményt fog kiadni az Európai Bizottság a következő pénzügyi keretre vonatkozóan. Nagyon jó, hogyha rendszerszerű megközelítést alkalmazunk, így járunk el az egyszerűsítések terén, és természetesen ez nem csak rendszerszerű, hanem koordinált megközelítés is kell, hogy legyen, ne az egyes programokat kezdjük el kezelni, hanem legyenek legyen kerete ennek, átfogó kerete ennek az egyszerűsítésnek. Ha megnézik azt a közleményt, ami a költségvetési felülvizsgálatról szól, akkor abból is kitűnik, hogy milyen fontos alapelv ez az Európai Bizottság számára. A mi szándékunk az, hogy amennyire csak lehetséges, az ágazati szabályozás az a pénzügyi rendelethez kapcsolódjon, a költségvetési rendelethez kapcsolódjon, tehát ezeket a szabályokat kelljen alkalmazni az ágazatokon belül. Csak hogyha külön szükség van valamilyen konkrét probléma kezelésére, valamilyen konkrét ügy kezelésére, akkor lehessen kivételeket megfogalmazni, mentességeket adni. De nagyon fontos, hogy a költségvetési rendelet a, irányítja a kifizetéseket, ez a pénzösszegek felhasználását. Aztán az irányítási és ellenőrzési eljárások, amelyeket a tagállamok alkalmaznak. Ezzel kapcsolatban azt mondanám el, hogy nagyon fontos a jelenlegi jogszabályok szigorú végrehajtása. úgy gondolom, hogy a 2007 től 13-ig terjedő programozási időszakra vonatkozó jogszabályok nagyon jó minőségűek, ezeket szigorúan be kell tartani, és az Európai Bizottságnak ellenőriznie kell a végrehajtást. Amennyiben a végrehajtás nem megfelelő, akkor büntetéseket kell alkalmazni az érintett tagállamokkal szemben. Tehát aki nem felel meg a követelményeknek, az arra vonatkozzon a bírság. A kötvénytési rendelet felülvizsgálatára vonatkozó javaslatunkban szerepelt az is, hogy, le, hogy szülessenek meg ezek a nemzeti irányítási gazdálkodási nyilatkozatok, amelyek mutassák az adott tagállam felelősségét, tehát ez gyakorlatilag a tagállamok elszámoltathatóságát jelenti. És én itt most visszautalok arra a kérdésre, hogy ki írja alá ezeket a nyilatkozatokat. Mi úgy gondoltuk, hogy ezeket az éves nyilatkozatokat mindig a legmagasabb irányítási szinten írják alá ugyanazt az alapelvet alkalmazzuk itt az Európai Bizottságban is, tehát itt a főigazgatók vannak a legmagasabb szinten, övéké a felelősség, tehát nekik kell aláírni ezeket az éves tevékenységi jelentéseket, amelyeket mi készítünk, és ezáltal vállalják a felelősséget a pénzösszegek felhasználásáért. Szeretnénk tehát ugyanezt a logikát alkalmazni, és a nyilatkozatokat ugyanilyen szinten aláírattatni mindenütt. Természetesen az új rendelet vitájával, az új költségvetési rendelet vitájával a parlamentben és a tanácsban majd önök fognak dönteni, önöki a végső szó a kapcsolatban, hogy mi lesz a felülvizsgálat végkimenetele. Kaptam még konkrét kérdéseket az iránymutatással kapcsolatban is. Tehát, hogy vajon milyen iránymutatást adtunk, biztos látták, hogy megígértem én ezt az érintett két tagállamnak még az idei évben, és ezek az iránymutatások most már a végső előkészítési szakaszban vannak, az elkövetkezendő hetekben lesznek készen tehát nem sokára be tudjuk őket mutatni. Aztán a közbeszerzésre visszatérve, Kaldair elnök úr is említette, hogy a közbeszerzés ennek az egésznek az egyik gyenge pontja, itt mutatható fel a legnagyobb hibaarány. Egyetértek azzal, hogy nagyon összetettek a közbeszerzési szabályok, és éppen ezért szervez az Európai Bizottság képzést az érintettek számára, tehát akik a, ezeket a pénzösszegeket kezelik, részt vehetnek ezeken a képzéseken, valamint iránymutatásokat is tettünk arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési szabályokat hogyan kell alkalmazni a pénzösszegek felhasználásakor. Én személy szerint azt gondolom, hogy lehetne még egyszerűsíteni ezeken a közbeszerzési szabályokon. De természetesen ezzel az egész testületnek kellene foglalkoznia, a biztosok testületének. És még egy valami. Néhányan megfogalmaztak kétségeket a 95%-kal kapcsolatban, tehát hogy a kifizetése 95%-a mentes volt a hibáktól. Nem találtuk fel újra a spanyol viaszt, én azt használtam, azokat az adatokat, amelyeket a számvevőszék eh, gyűjtött össze, tehát lehetett látni ebben a jelentésben, hogy első alkalommal, ami átfogóan a teljes költségvetésre igaz, a hiba aránya 2 és 5 százalék közötti sávba esik. Ez azt jelenti tehát, hogy a költségvetés 95%-a mentes a hibáktól. És azért szerintem ez nagy teljesítmény az Európai Bizottság számára, és természetesen annak köszönhetően is, hogy az Európai Parlament annyira szigorúan végzi az ellenőrző munkáját, és a mentesítési eljárásban ennyire szigorúan jár el. Ettől függetlenül azt sem mondhatjuk, hogy hát készen vagyunk, nincs több munkánk, ez nem igaz, még rengeteg tennivalónk van, de azért már vannak olyan területek, ahol látható hogy előrehaladást értünk el, van, ahol még szükség van előrelépésre, és a parlamenttel együttműködve, a számvevőszékkel együttműködésben tovább javítani fogjuk a pénzösszegek felhasználását. Köszönöm szépen, végül pedig az összefoglaló megjegyzésekre átadom Káltaira úrnak a szót. Tudom, hogy rengeteg a kérdés, van 30 percünk, megkérem, hogy próbálja meg mindenre válaszolni. Thank you, uh, dear President. I... Köszönöm, elnök úr. Teszek minden tőlem tehetőt annak érdekében, hogy lehetőleg minden felvetésre, kérdésre válaszoljak. Először is azonban hagy mondjak köszönetet mindazokért a kedves szavakért, amelyet Márkáki szúrtól és a bizottság többi tagjától kaptunk. Valóban az a célja a számövőszéknek, hogy az önök intézményének és szakbizottságának a lehető legjobb minőségű színvonalú és legértékesebb jelentést nyújtsuk be. Ez vezérli mindennapos munkánkat. Ezért kicsi meglepődve hallottam azt, hogy ez évi jelentésünk kevesebb információval szolgál, mint a korábbi években. Nekem pont az ellenkező benyomásom, érzésem alakult ki, hiszen minden szakpolitikai területre vonatkozó információt belevettük a jelentésbe, mindegyikre a hibarányokat is megelőttük. A kohézió esetében most először még azt is megfogalmaztuk, hogy mik a legvalószínűbb hibák. Most nem fogok szakmai vitába bocsátkozni ez ügyben, de annyit el kell, hogy mondjak, hogy tavaly, tavaly előtthöz képest azt mondtuk, hogy a kohézió 11%-a nem kellett volna, hogy képzetésre kerüljön, visszatérítésre kerüljön. Jó néhányan idézték is a jelentésből, hogy idén szerepel az, az információ, legalább 3%-ot nem kellett volna visszatéríteni. Ez, ezzel lehet mérni a javulást. Persze, nem fogom megismételni azt, amit mondtam, mi szerint elővigyázatosságra intem az érintetteket. Fontos tudni a hibák okát. Miért vannak ezek a hibák? Mi okozza őket? Nem csak a nem koncentrálunk kevésbé a rendszerekre, mint korábban. Nem. Ugyan olyan intenzíven koncentrálunk erre is. Azt szeretném egyértelműen megosztani önökkel, hogy a gyengeségekre, a problémákra, a hiányosságokra próbálunk az igazgatási, végrehajtási és ellenőrzési rendszerekben rávilágítani, mind a bizottság, tehát az Európai Bizottság, mind a tagállamok szintjén. Ez két párhuzamos dolog. Ez egyértelmű és világos. Amit mondunk, az az, hogy amíg ezeket a problémákat nem oldják meg, addig Fjellner úrhoz fordulok, addig ez, ez nem diribáb, ez, ez nem csoda, ez nem vélet, a véletlen műve, nem, amik ezeket a problémákat nem oldják meg a rendszerekben, addig lesznek ilyen eh, hibák. Idén azt is megmutatjuk, hogy miért fordulnak elő ezek a hibák. Hogyha 16 operatív program értékelését vizsgálják, vizsgáljuk, ebből láthatják önök is, hogy a végrehajtó hatóság, az ellenőrző hatóság és a az igazoló hatóság szempontjából majdnem teljesen jó a helyzet, ami igen releváns javulás a múltbeli helyzethez képest. Ez annak jeleként is értelmezhető, hogy a 2007 és 2013-as programozási időszakban alkalmazott új rendszer hatékonyabban működik. A kérdője ott merül fel, hogy költséghatékony-e ez. Jól használjuk-e fel a forrásokat. Azonban a végrehajtási arány a kiadási borítékon belül viszonylag alacsony hogyha a költési végrehajtási arányokat vizsgáljuk, akkor 23 eh, milliárdról beszélünk. Tehát a 2009 végén a végrehajtási eh, ráta az egész időszakra vonatkozóan a, a, még csak eh, negyede az egész időszakra vonatkozóan, akkor láthatjuk, hogy lassú a végrehajtás. De ezt a két elemet is figyelembe kell venni, ha látni akarjuk, hogy miért úgy alakulnak, hogy alakultak a dolgok, hogy alakulnak, illetve alakultak. Ez pont olyan, mint a bankok esetében, a korábbi hozam nem feltétlenül eh, jelenti azt, hogy a jövőben is ilyen hozam eh, várható. Ugyanez igaz itt, éppen ezért eh, figyelmeztetek mindenkit arra, hogy közös felelőssége a Nemzeti Hatóságnak és az Európai Bizottságnak, hogy ezeket a rendszereket a jövőben is hatékonyan működtessék. Persze nehéz időket élünk, főleg a tagállamokban, ezt mondanom sem kell. De például a mezőgazdaságban azt vizsgáltuk, hogy mi változott a tavalyihoz képest, tavalyhoz képest a mezőgazdaságban. Pontosan az, öt éve vagy hat éve ugyanazok a problémák térnek vissza. Mi szerint a kiadások végrehajtására alkalmazott rendszer, rendszer az az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer. Közel egy évtizede vezetük ezt be, és hát az új tagállamoknak sem sikerült egyik napra a másikra ezt az, ezt az integrált rendszert bevezetni. Természetesen voltak például Görögországban a végrehajtással problémák, a bizottság felhívta a figyelmet, és görög az illetett illető tagállam is megpróbált mindent megtenni. De most már nem 15 tagállamról van szó, hanem 27 tagállamja van az Európai, tagállama van az Európai Uniónak. Új intézkedésekkel kell szembenéznünk, tehát hogyha a rendszerek összehasonlítására mm, tekintünk, akkor láthatjuk, hogy a mezőgazdaságban sokkal pirosabb a helyzet, mint a kohézióban. Tehát, hogyha ez rendszergyengeségek megmaradnak, és az Európai Bizottság is eh, az éves jelentésében az Agrárfőigazgatóság eh, több tagállamra eh, fenntartásokkal élt, láthatjuk, hogy a mezőgazdaságban a rendszerek végrehajtása tekintetében több nehézség adódik, mint három évvel ezelőtt. Ezzel kell először szembenéznünk, mielőtt erről az említett oszcillációról beszélünk. Hát persze ez az oszcilláció, ez a egyszer fönn, egyszer len helyzet elkerülhetetlen, amíg magát a rendszer problémát meg nem oldjuk. Ez olyan, mint, a, mint egy fertőzés esetében nem elég az aspirin, antibiotikumot kell szedni, eh, nem elég a tüneti kezelés, a problémát a gyökerénél kell megragadni. Sondergaard úr, a hibák azok nem minősülnek eh, csalásnak. Két dolog nem ugyanaz. Egy hiba az, amikor eh, valami szabálytalan, akkor a szabályt nem tartják be. Ennek van egy olyan eleme, Szándékos eltérés a szabálytól. Ez már egy teljesen más kérdés, ez már valóban csalás vagy visszaélés. Mi azt tapasztaljuk, hogy a talált hibák, a döntő többsége a hibáknak eh, nem minősül csalásnak. Hogyha a csalás gyanúja felmerül, akkor természetesen megteszi a számviszik a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy az Olafot, Olaf figyelmét erre felhívjuk. A három, ami, az egy átlagos szám. Van, amikor háromnál több, van, amikor háromnál kevesebb esetben fordulunk az Olafhoz. De nem a számvevőszék feladata eldönteni, hogy mi a csalás. Ne, bennünk felmerülhet a gyanú, de nem a mi feladatunk eldönteni, hogy az-e, és ha igen, akkor mit tegyünk. Mi elsősorban nem a szándékos szabálysértéseket vizsgáljuk, hanem a hibákat, ami egész egyszerűen a szabályok nem betartását jelenti. Számunkra a hiba elsősorban ezt jelenti. Úgy vélem, also for different colleagues, uh, members of this commission about... Többen beszéltek a képviselők uh, közül a pénzügyi rendelet felvizsgálatáról, a költséghatékonyabb rendszerekről, a, a, az egyszerűsítés szükségességéről. Én tovább mennék és azt mondanám, azt ajánlom önöknek, hogy a olvassák még egyszer a pénzügyi rendelet átdolgozásáról eh, készült hivatalos álláspontunkat, amelyet a múlt héten megküntünk eh, önöknek, és amely a web honlapunkon is eh, elérhető. Azt hiszem, hogy annál részletesebben én, én magam sem tudom most itt kifejteni a véleményünket, hiszen a pénzügyi rendelet átdolgozásában, illetve az új tervezetében szerepelnek az ellenőrzési rendszerekre vonatkozó reformok, hiszen ha valamikor meg akarunk újulni, ha valamikor reformokat akarunk végrehajtani, akkor ezt most kell megtennünk. Egyébként ez szerepel a részletes álláspontunkban, is azért részletesen véleményezzük a pénzügyi rendelet dolgozását Eh, még egyszer mondom, olvassák kell ezt a hivatalos eh, dokumentumot. Négy kérdéssel, az említett négy kérdéssel kell foglalkoznunk. Itt 2013 utáni időszakról beszélünk, hangsúlyozom. Így tehát először eh, meg kell arról bizonyosodni, hogy a különböző kiadási, költési programokra vonatkozó ágazati jogszabályi keretrendszer is megfelel, hiszen az ágazati jogszabályoktól rengeteg függ majd. Andreasen asszony fedett a kérdést, hogy van-e pozitív tendencia. Igen. 126-os bekezdésre hívom fel a figyelmeket. és pozitív tendencia figyelhető meg az intézmények és a tagállamok költségvetési magatartásában. Azonban szeretnénk azt az üzenetet is közvetíteni, hogy ne vakítson el bennünket ez a, ez a tény, ne zavarja meg az éleslátásunkat, hiszen meg kell, e, e, még bizonyítékokra van szükség, a tekintetben a jövőben sem romlik a helyzet, persze nem a számövőszék feladata, hogy állást foglaljon a költségvetés ügyében. Ez a tanács és a parlament ügye mi csak ellenőrizzük a költségvetés végrehajtását, ha csak eh, az alapszerződéseket nem módosítják, mi a költségvetés készítésre vonatkozó javaslatokat nem teszünk, de persze a több éves természetű pénzügyi keret eh, a mozgásteret megadja a költségvetési hatóságoknak. Eh, egyes képviselők kérdéseket tettek fel a Nemzeti Számvőszékkel folytatott együttműködés tekintetében. Az elnök úr is. Ivan úr is felvetette, és Gebrandes úr is felvetette a bizottsághoz küldött nemzeti eh, jelentések problematikáját. Nos, elmondhatom, hogy a nemzeti számvőszékekkel gyümölcsöző az együttműködésünk. Különösen felhívnám a figyelmüket arra, hogy jelenleg két kísérleti kezdeményezésbe is kezdtünk, annak érdekében, hogy konkrét audit ellenőrzési munkát e, végezzen e, helyben. A holland szemvőszék, illetve a cseh számvevőszék. Nagyon várjuk ezeknek a kísérleti programoknak az eredményét, ez elsősorban az agrár kiadásokra koncentrál. Hogyha ennek a, e, az eredményeiről beszámolhatunk önöknek jövőre, akkor azt természetesen megtesszük. Azt vizsgáljuk, hogy milyen mértékben tudjuk a jövőben kiterjeszteni más tagállamokra és területekre e, ezt a fajta együttműködést. Természetesen ez e, az együttműködés a szerződéseken alapul a tagállami szemőszégek függetlenségét teljes mértékben e, tiszteletben tartjuk, ez mindig önkéntes ez a fajta együttműködés, a kölcsönös bizalom és tisztelet egyében folyik ez, természetesen mindig két félre van szükség az együttműködéshez, de ez alapvetően az a szellem, ami vezet bennünket. A nemzeti számvevőszékek teljes mértékben független intézmények, hangsúlyozom még egyszer tavaly, amikor a 27 számvőszék eh, elnökével eh, tartottunk egy megbeszélést, akkor a nemzeti számvőszékek függetlenségével kapcsolatban felmerültek eh, aggodalmak. Úgy vélem, hogy egyes országokban, nem uniós tagállamokban, hanem a, a más, nem uniós, de európai száműszék nem uniós, de európai országokban egyes számvőszégeknek vannak függetlenséggel problémáik, főként a tagjelölt országokra Gondolok itt, akik az unió államaivá szeretnének eh, válni. Nos, ott lehetnek problémák, de az unió 27 tagállamában ilyesfajta függetlenségi probléma nem létezik a tudomásom szerint. Persze külön kérdés az, hogy a nemzeti közigazgatáson belül a belső ellenőrzéssel eh, foglalkozó mondjuk minisztériumi vagy más intézményen belüli audit egységek függetlensége mennyire valósul meg, erre vonatkozóan nem felelősségünk az, hogy ezt érdemben értékeljük. Fontos, hogy ne legyen semmiféle, tehát ezeknek a belső ellenőrzési osztályoknak a függetlensége teljesen más kép kerül eh, megítélésre. Az Európai Bizottság eh, értékel ezt eh, fontos, hogy semmiféle összeférhetetlenség ne legyen a belső ellenőrök, mondjuk a belső ellenőrzési osztály és az általuk ellenőrzött intézmény között. Mi természetesen ezen intézmények munkáját az ellenőrzési rendszerek egészeként értékeljük. Az ő jelentéseik nagyon fontosak számunkra, hiszen az Európai Bizottsághoz intézi ezeket a jelentéseket. Ez a belső ellenőrzés részét képezi, és mi a rendszerauditok, rendszerellenőrzések során, hiszen ilyeneket végeznünk kell, akkor megvizsgáljuk ezeknek a belső ellenőrzési osztályoknak, hogy szervezeteknek a munkáját és a munkájuk eredményét, és természetesen értékeljük ezt a munkát a felügyeleti felelősségi kör keretében, amely elsősorban az Európai Bizottság reszortja. Egy másik kérdés Greszle asszonytól érkezett. Miért nincs tagállamonként DASZ a DASZ nyilatkozat? Már volt lehetőségünk személyesen négy szemközterről beszélni, hogy a szerződés lehetővé tette, nem tenni lehetővé igazából a szemövőszék számára nem végrehajtható, nincsenek forrásaink, amelyek segítségül ezt meg lehetne valósítani. is nagyon jó példát adott a bizottságnak, olyan információkat kellene szolgáltatni, amelyek alapján valóban értékelni lehetne a tagállamok teljesítményét. Mi külső auditorként azt a feladatot kapjuk, hogy ellenőriznünk kell az Európai Bizottság által nyújtott DAS nyilatkozat megbízhatóságát. Ha egy belső rendszert kívánunk létrehozni, amely az alsóbb szintek tevékenységén alapul, hát előtt készítette a szembőszék az egységes auditrendszerről a jelentését. Nos, hát Külső auditorként mi a bizottság DASZ nyilatkozatára hivatkozunk. Az Európai Bizottság, amely ellenőrzi, felügyeli a nemzeti hatóságok tevékenységét, ilyen információval tud szolgálni, Például, ami a behajtásokra vagy a visszafizetett és a vonatkozó információkat illeti bizottság megfelelő információkat biztosít. Más elemekre vonatkozóan is tettek fel kérdést. A kérdés az, a mi feladatunk eldönteni, hogy megbízható, nem, de ehhez adatok kellenek, számok amely a kintlevő segítségeket illeti a kohéziós alapok területén. A szembevőszék a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban nyilatkozott minden fejezettel kapcsolatban, és a bizottsági elszámolás azt mutatja, hogy a kohéziós alapok területén a kintlévőségek mennyisége nagyobb. 149-es oldalon látják ezt az információt, könnyen láthatják, hogy jelentős mértékben nőtt a kint levő előirányzatok száma, mennyisége a regionális politika, a kohéziós politika területén. Ez több, mint a fele a teljes növekedésnek, amelyet szemet a biztos úr is tehát 20% körüli növekedési arányról volt szó. Elnök úr, én azzal zárnám, hogy ez a ö, mentesítési eljárás, ami a folyamatot illeti együtt fogunk működni, az összes jelentés készítő tagja az Európai Szembevészéknek együtt kíván működni önökkel. Ha volna esetleg olyan kérdés, amelyre nem tértem ki ma délelőtt, és amelyekre választ várnak, a tisztelképviselők, nagyon szívesen válaszolok írásban, hiszen kevés időnk van. Úgy gondolom, hogy a reform kérdése tehát nagyon is aktuális, komolyan el kell gondolkozni ezen. Tehát ha ez a bizottság úgy gondolja, hogy fontos lenne meghallgatást szervezni a módosított költségvetési rendeletről, akkor a szemüvőszék nagyon szívesen részt vesz ezen a meghallgatáson, mert ott lehetne olyan kérdésekkel foglalkozni, amelyeket figyelembe kell venni a jövő szempontjából. Köszönöm szépen a lehetőséget és a szíves figyelmüket. Grazie tante per le sue risposte. Nagyon szépen köszönöm a válaszokat. Még mielőtt elköszönnünk, egy pillanat a Márkakis úr két szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudom, hogy sietnie kell az elnök úrnak, tehát nem kívánom bőlére ereszteni a mondatomat. Köszönöm szépen Semetonak azt a nyíltságot, őszinteséget, azt a direkt megközelítést. Elmondta, hogy a bizottság milyen intézkedéseket kíván azonnal foganatosítani, ez kiváló alap, a kiváló konstruktív együttműködés kiváló alapja ami a számokat illeti, amelyek nem annyira kiemelkedőek, egy kicsit el vannak rejtve a jelentésben a számok. Ez a jelentés kicsit kritikusabb, tehát egy kis dekódoló kell hozzá. Ha pontos számokat akarunk megtudni, nagyon alaposan kell tudni a sorok közt olvasni. A 3% a kohéziós alapon egy lábjegyzetben található a 101-es oldalon ott valóban az szerepel, hogy a 3%-át nem szabad lett volna kifizetni ezeknek az összegeknek. Megértem, hogy a számvevőszék egy kicsit kriptikusan, tehát titkos írással ö, nyilatkozik, ugye nyilatkozik a tavaly évben is előfordult, hogy egy kicsit ö, zavaros volt ez a közvélemény számára. A Szondegert kolléga, a Holmeyer kolléga asszony fölvetették a hiba definíció kérdését. Mert valóban az a helyzet, hogy a hibák alakulhatnak véletlenül, de vannak valóban szándékosan, tudatosan elkövetett hibák. Azt hiszem, hogy kicsit pontosítanunk kellene a definíciót. A kérdés az, hogy hogyan lehetne különbséget tenni, hogyan lehetne differenciálni a hibatípusok között. Nagyon fontos az egyszerűsítés, a biztosanok nagyon köszönöm, hogy központi témaként kezeli az egyszerűsítést, de sokszor a tagállamok óckodnak ennek az egyszerűsítésnek a végrehajtásától nincsen más lehetőség, ezt a kérdést meg kell oldani. Kádéra elnök úr, nagyon szépen köszönöm, hogy külön jelentés lett ebből a jelentésből, bár pozitív a trend, továbbra is az a helyzet, hogy a Lisszaboni szerződés követően az új pénzügyi, pénzügyi terv előtt nagyon fontos funkciónk van most, amit be kell töltenünk, élni kell a lehetőséggel. Köszönöm szépen, hogy ilyen nyíltan, őszintén beszélt, minden jót kívánok önnek a sajtótájékoztatóhoz. Eh, Köszönöm szépen, megköszönöm önöknek is a kérdéseket, megköszönöm Kaldeira elnök úrnak és Szemeta úrnak a jelenlétet.